Proszę Państwa, z poniedziałkowym... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szokásos késéssel kezdjük az ülést. Először is, ami a hivatalos kérdéseket illeti a rend elfogadása. Aztán Kádenbach asszony kérése azt kéri, hogy a hatos napi rendi pontot, ami a globalizáció kereskedelem eh, politikai aspektusait illeti, ezt holnap délelőtre tesszük át, tehát 11-es pont után következik majd ez. Ami a szavazást illeti, a növényvédőszerekkel kapcsolatos szavazást. Ezt egy későbbi szakbizottsági ülésre helyezzük át. Hogyha nincsen megjegyzés az ezzel kapcsolatos javaslatokkal kapcsolatban, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a napi rendet. 20 nyelven van tolmácsolás, cseh, máltai, szlovák és gél nyelven nincs. Ez a mai eh, délután és a holnap délelőtti ülés, holnap délután a nemzeti parlamentekkel találkozunk, ott mind a 23 nyelv rendelkezésre áll, kivéve a gél nyelvet. Aztán a február 21-22-i ülés, illetve a február 27-i ülés jegyzőkönyvei. Hogyha nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor elfogadottnak tudjuk tekinteni ezt. És akkor a négyes nap iránti pont következik. Ez az első érdemi pontunk ma. Sok szeretettel köszöntöm itt körünkben Joao Figureidót, aki az Európai Számvevőszék első kamarájának tagja. Sok szeretettel köszöntöm. A munkatársait is sok szeretettel köszöntöm. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, és szeretnék itt hangsúlyozni valamit a egy, a kapcsolataink az elmélyített érdemi együttműködésen alap, alapulnak. Az önök szakértelmét és tapasztalatait nagyon nagyra tartjuk, és ezek nagyon hasznosak számunkra. Szeretnénk meghallgatni az előadását, a tapasztalatait, és ugye önöknek kiváló kapcsolat, és nekünk nagyon jók a kapcsolataink is. Azt hiszem, hogy ez lehetővé teszi, hogy a közös mezőgazdasági politikában jobb megoldásokat dolgozzunk ki. Ön és csapata, önök készítették el a külön jelentést, amely nagyon fontos témával foglalkozik, az alaptámogatási rendszerre. Az alaptámogatási rendszer az egyik legfontosabb eh, eszköz a közös mezőgazdasági politikában, és ez egy olyan eszköz, amely eh, kifejezetten hatással van az mezőgazdasági üzemekre és ezek eh, életére, illetve a jövedelmekre hogyha nem elegendő a gazdák jövedelme. Ez számos problémával összefügg, problémával összefügg azzal, hogy nincsenek fiatal gazdák, és nincs utánpótlás, és egyéb kérdésekkel is. Ami a kiadásokat illeti, ezek ugye a mezőgazdasági e, kiadások, ezek jelentősek a közvetlen kifizetések e, terén, és ez közvetlenül az egyes országokba e, kerül, és az egyes gazdákhoz kerül ez a pénz. Mondhatnánk, hogy rendszeres és jelentős pénzügyi transferre vagy tranzakciókra kerül sor. Ami a rendszer szintű megközelítést illeti, ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy a kap reform folyamata folyik éppen, és ezek a kifizetések a jövedelem támogatást szolgálják. Itt bizonyos opciók merülnek fel, bizonyos lehetőségek, és ezek a piacot és az üzemeket illetik. Tehát tulajdonképpen és alapvetően activities. In terms of the gen eh, ami az általános menedzsmentet illeti, a BPS általános eh, rendszerét illeti, és ez a tagállam, az Európai Bizottsági az Európai Bizottsági munkából levont következtetéseket is illeti. Az Európai Bizottság a tagállamoknak átfogó iránymutatást adott, és az audit jó eredményre jutatott. Azonban, jutott, azonban egyes esetekben a monitoring információ hiányos volt, eh, ami pedig a tanúsítási, a tanúsítási szerveket illeti, az Európai Bizottság nagyobb elvárásokkal is fordulhatott volna ezen tagállami szervezetekkel szemben be. Ami az egyszerűsítést illeti, úgy látjuk, hogy tudatában voltunk annak, ahogy önök is nyilván, az, annak, hogy az Európai Uniós szabályok számos opciót és kivételt tartalmaznak. És a tagállamok által választott opció nem mindig a szimplifikáció, nem mindig az egyszerűsítés érdekében állt, mert ahogy önök is tudják, annyira sok opció és egyszerűs és kivétel volt, és emiatt hát ez nem mindig az egyszerűsítést preferálta. Az ülés, a jelentésünkben ezt felmutattuk, a tagállami mezőgazdasági régiókra vonatkozóan, és ez egy nagyon átfogó eredmény volt egyes opciók oda vezettek, hogy a gazdák váratlan eredményeket realizálhattak. Ezek voltak a legfontosabb egyszerűsítésre vonatkozó következtetések. Ami a célzott felhasználást illeti. Nyilván tudják önök is, hogy a 2013-as reform egyik fő célja az volt, a jobb, hogy a jobb célzott felhasználás valósuljon meg. Az Európai Uniós támogatási eh, és pénzügyi támogatási rendszer tekintetében. Hadd emlékeztessek mindenkivel, hogy egy új koncepció bevezetésére került sor, ez az aktív gazda, a 2013-as reform eh, által bevezetett fogalomról van szó. Egyes jó eredmények elérésére került sor ennek következtében, de ezek gyakran nehezen alkalmazható és korlátozott hatású e, előrelépések. 2018-tól a tagállamok az önök e, és a tanács döntése alapján csökkenthetik azt a kritériumkört, amely szerint a pályázók az aktív gazda státuszukat alátámaszthatják. A célzott kifizetéseket illetve, illetően, had, felhasználást illetően a reform kiterjesztette a kategóriákat azzal kapcsolatban, hogy mely mezőgazdasági területekre lehet támogatást fizetni, és egy minimális gazdasági, mezőgazdasági aktivitást vár el. Egyes tagállamok proaktív megközelítést alkalmaztak a spekulatív célok csillapítására. Ami a konvergenciát illeti, a támogatási szintek konvergenciáját illeti, a fő következtetéseink a következők. A 2013-as reformmal a hektár, hektáronkénti támogatási szintek egységesebbek lettek, de 18 tagállamból 11-ben még mindig 2019 után is fennmaradnak a nagy különbségek. Itt látják a helyzetet az Európai Unióban a konvergenciát tekintve a BPS-nek korlátozott hatása van a gazdák jövedelmi problémáit illetően, és ezek inkább a nagyobb gazdaságokat részesítik előnyben. Az egyértelmű világos alapcélkitűzések hiánya megnehezíti azt, hogy a támogatás hatékonyságát és hatásosságát értékeljük. Ezért tettünk néhány ajánlást. Először is a bizottságnak a kulcsfontosságú ellenőrzések gyengeségeit fel kell vetnie. Ki kell igazítania azokat a kedvezményeket a ahol a hibák vagy az elavult adatok miatt nem jó kalkulációra került sor. Emellett fel kell, felül kell vizsgálni a tagállamok közötti információterjesztési rendszert, a kulcsfontosságú információ átadását erősíteni kell, illetve tisztázni kell a bizottság és a tanúsítási szervek szerepét. Emellett végül a bizottságnak a jövőre tekintettel mielőtt a kap jövőbeli kialakítására javaslatot tesz, eh, elemeznie kell a minden gazda körre kiterjedően a rövedelem támogatás eh, rendszerét illetve bármilyen jövedelem támogatási mechanizmus operatív célkitűzéseit meg kell határoznia, és meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet ezen célkitűzéseket a lehető leghatékonyabban elérni. Végül a bizottság a javaslatokat eh, a a megfelelő operatív célkitűzésekhez kell, hogy eh, igazítsa, és ezekkel lehet majd összehasonlítani a teljesítményt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek voltak a fő, le, fő következtetéseink, amelyekre jutottuk az audit során, és ezek azok az ajánlások, amelyeket szerettünk volna a bizottságnak átadni a kap jövőjére vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök úr! Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do zgłoszeń z sali. Jako pierwszy pan poseł Des, EPL. Bardzo proszę, panie pośle. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a számvevőszéknek is a jelentést. Ellentétben a számvevőszékkel a zöldítésnél, a greeninggel kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon sok észszerű dolog van a jelentésben. A greening jelentést azonban még meg kell tudnunk beszélni. Egy pár dolgot még nem tudok igazából elfogadni. Az elnökonnak is írtam egy levelet, választ is kaptam rá. Azt ezt azért mondom, mert a nyilvánosság előtt újra meg újra arról beszélnek, hogy annyi pénzt kap a mezőgazdaság, úgyhogy örülnék, hogyha az, a számvevőszék egyszer végre a jelentésében valóban beírne, hogy ha minden egyéb állami kiadást is figyelembe veszünk, akkor az agrárkiadások csak 1%-ot tesznek ki. Nagyon jó lenne, és akkor a nyilvánosság ezt is erről tudomást szerezhetne. Hiányzik még a számvevőszéki jelentésről a, a tartós zöld területekkel kapcsolatos információ környezetpolitikai szempontból és mezőgazdasági szempontból ez a tartós zöld terület abszolút hülyeség, értelmetlenség. Jó lenne, hogyha ezt a határértéket valahogy sikerülne a gazdák érdekében is, és a környezet érdekében is megszüntetni. Ahogy jól értettem, az ötös összefoglalóban azt írják, hogy csak 2019-ig csak öt tagállam volt, hat tagállam, amely 2020-ig számítva befizették a, a, ugyanazok, bevezették azokat a, a juttatásokat nálunk. Németországban 2019-ig a talajminőségtől és minden egyéb feltételtől függetlenül be fogjuk vezetni az általános premizálást. Úgyhogy kérdem, szeretném, hogyha ezt felvezetnék, nagyon jó lenne, hogyha figyelembe vennék azt, hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor nagyon sok gazdaság be kellett volna, hogy zárjon. 1,6 milliárd dot költöttünk például a, a zöld területek folytatott gazdálkodás megindítására, és így tudtuk például biztosítani azt, amit adott esetben a, a tervgazdálkodással kapcsolatban célként meghatároztunk, hogy elérjük. Aztán a mezőgazdasági kiegyenlítő kifizetések ahhoz járulnak hozzá, hogy az élelmiszer árak kedvezőek. Ez egy nagyon pozitív megközelítés, érdekesnek tartom, és eh, szeretném én is ezt dicséretként újra megemlíteni. De 1961-ben 14 évesen vizsgáztam először, és akkor 55 márkát, eh, tehát 27 és fél euróba került a, a búza, a vetőmag búza eh, zsákja. Hogyha ma ennyit kapnának a a gazdák, akkor az sokkal több lenne, mint amit a, a, ha, ha ennyit fizetnénk a gazdáknak, akkor sokkal több lenne, mint amit az első pillérből összesen kifizetünk. 61-ben, és ez csak a 61-es árat említettem, úgy gondolom a kifizetések teljesen jogosak, még akkor is, hogyha az elosztás helyességéről vitatkozhatunk. Erről azt hiszem eh, még beszélni kell, valóban eh, tenni kell még eh, sok mindent ezen a téren, de köszönöm a jelentést, nagyon érdekes volt, és úgy gondolom lehet ráépíteni. Wiemy, pan poseł Andriu, nie ograniczamy czasu wystąpień. Proszę to czynić samemu. Merci, merci Monsieur le Président. À mon tour de, de, de vous remercier donc, pour la qualité de, de, de vos travaux, une fois, une fois encore, si j'ose m'exprimer ainsi. Euh,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 a mezőgazdaság egészét kell megvizsgálnunk. Tehát nem csak az élelmezési viszonylatát, hanem az emberi egészségre gyakorolt hatását, a környezetre gyakorolt hatását. Tehát szerintem érdemes lenne mindezt együtt megvizsgálni. Tehát, hogy milyen mezőgazdasági modellben gondolkodunk. És a célok szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni ezt, tehát, hogy milyen fajta mezőgazdasági uh, termelésről beszélünk itt. Néhány kérdésem lenne. Először is az ön ajánlásai, ugye ma már 23-a van, április 23-a az Európai Bizottság részéről, ugye, ha jól tudom, akkor május 29-én fogja beterjeszteni a javaslatát, tehát ön hogy gondolja azt, hogy ezek az ajánlások milyen módon tudnak majd hozzájárulni a munka modernizálásához, egyszerűsítéséhez, mm, ez fontos lenne a határidők szempontjából is megvizsgálni. Én egy kicsit attól tartok, hogy a bizottsági munkatársak már régóta dolgoznak ezen az anyagon, de egy picit, mintha le lennénk maradva. Itt egy alakár politikáról beszélünk? A következő jelentésben pedig fontos volt azt is látni, hogy az egyszerűsítés elve szempontjából is megvizsgáljuk ezeket a feladatokat. Jó lenne, hogyha ezeket a történelmi utalásokat elhagynánk, mert itt az alap kifizetések a konvergenciához, a konvergenciához való hozzájárulását említeném elsőként. Tulajdonképpen már mindenki ezt egyformán alkalmazza, hiszen közös agrárpolitikáról beszélünk. Ez a dekuplázs, ez még mindig egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. És emellett pedig fontos lenne visszatérni egy dinamikusabb mezőgazdasági modellhez, tehát nem csak a segélyezés jelenlegi módszerén keresztül, hanem motiválva a gazdákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dorfman képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a számvevőszék jelentése nagyon érdekes, és nagyon sok új kezdeményezés van benne. Egy konkrét kérdésem van. Elmondta, hogy a különböző tagállamokban a kifizetések eltérő mértékben valósultak meg. Elgondolkodtak-e arról, hogy a kifizetési igények rendszerét hogyan kellene átgond, végig gondolni, hogy ebben a kifizetés kedvezményezettei bízhassanak, és és valóban az kapja meg a kifizetéseket, aki gazdálkodik. A második, megvizsgálták-e azt, hogy a kifizetési igények mely mértékben vezetnek arra, hogy hogy nem mindig a, jut célba a kifizetést tehát nem azok, akiknek az igényem. Tehát lehet, hogy azt kapja meg a, a pénzt, akinek, aki beadta a kifizetésre vonatkozó igényét, de nem az, aki gazdálkodik, tehát nem a maga a parasztgazda. Ez egy egyre terjedő jelenség, és úgy gondolom, hogy a, a referenciák keretek ket egy olyan 18 éve feladtuk, és éppen ezért úgy látszik, hogy az eredetileg kiszámított arányok már nem stimmelnek a 2000-es helyzet teljesen más, mint ami ma van, és nem, már úgy alakult, hogy nem azok kapják a pénzt, akik effektíve mezőgazdasági munkát végeznek. Köszönöm szépen. Azt kérték tőlünk, hogy vizsgáljuk meg a különböző csoportok, tehát a gazdag csoportokra gyakorolt hatását ennek az egész kifizetési rendszernek. Mert azt szeretnénk elérni, hogy korrekt áron tudják eladni termékeiket a gazdák, és tehát hogy tényleg meg tudjanak ebből élni, és ugyanakkor ne csak a segélyekre legyenek rá utalva, vagy a támogatásokra. Egy példát említenék ebből a szempontból. Franciaországban a búza 90, 91-ig 230 eurót fizettünk tonnánként a búzáért, most ennek kevesebb, mint a fele a jelenlegi ár, és ez még tovább fog csökkenni. Tehát szerintem ugye tudni kell ehhez azt is, hogy nagyjából 70 euró az önköltségi ár, hát akkor itt lassan a deficitbe megyünk bele. 2018-ban sokkal alacsonyabbak az árak, mint 2000 mint 1991-ben voltak, tehát ez tényleg problémás, és azt hiszem, hogy egy garantált minimál árra lenne szükség, mert gyakorlatban már az önköltség járat se nagyon képesek elérni a gazdák. Aztán kompenzációs támogatások kérdésére is felhívnám a figyelmet. Katasztrofális az, hogy a gazdák mennyire függnek ezektől a támogatásoktól, és igaziból nem látok semmilyen olyan valós javaslatot, amelynek tényleg az lenne a célja, hogy a gazdák ne támogatásokból kelljen megéljenek. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy egy dolgot nem is említettünk, ez a környezet. Hogy itt milyen mértékben értük el a célokat. A reform egyértelműen a, szerint a motto szerint zajlott, hogy minél nagyobb teljesítménye legyen eredménye a mezőgazdaságnak, az egyetemeket akartok védeni, de ezt nem sikerült elérni. Amit ön említett, az nagyon fontos, hogy eh, kezdettől fogva probléma volt az, hogy ezt a két dolgot nem lehet párhuzamba állítani. Nem lehet egyszerűsíten, egy, leegyszerűsítve azt mondani, hogy ez a cél, és a kifiz, aztán a kifizetéseket, eh, kifizetésekről megállapítani, hogy nem differenciált módon érnek célba. A nagy üzemek lettek az új reformnak a fő nyertesei, és eh, kedvezményezettjei, ezzel tulajdonképpen csak tovább vittük a problémát, hiszen a vállalkozásoknak a többsége csak alamizsnát kap, és a profitőrök, a nagyvállalatok. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát nem sikerült megoldaniuk. Milyen mérce alapján próbálják ezt azonban továbbvinni? Egyáltalán meg kellene az igényt magát fogalmazni, hogy, hogy kinek van igénye arra, hogy Európai Uniós támogatást kapjon. És mi van akkor, hogyha valakinek jó a plusz bevételi e, forrása, és nem csak a mezőgazdaságból él, vagy hogyha csak a mezőgazdaságból él. Hogy lehet ezt megállapítani? Hogyha a, a mm, kedvezményezetteknek a rászorultságát is nézzük, akkor is látjuk, hogy nagy különbségek vannak a gazdálkodások között, hiszen van olyan, amelyik jól működik, van, amelyik kevésbé, és eh, erre úgy gondolom nem tért ki. A különválasztás kérdése, azt hiszem Németország az egyetlen olyan ország, amely ezt teljes mértékben megvalósította. Ennek hátrányai is vannak persze, én nem igazán támogatom a teljes különválasztást, hiszen pont Németországban a birkat tartók a, pontosan lát, ennek a kárát látják, hogy nem az állatok szám alapján, hanem terület alapján kapják a, a támogatást. Úgyhogy erre is európai választ kell tudjunk adni, de mégis a, Albert Dess említette a, a tej termelőket. Nem fogják tartósan elfogadni a, a jelenlegi megoldást, és ugye a múlt az az volt, az az oka ennek, hogy korábban liberalizáltuk teljesen a tejpiacot. Ha meg akarjuk hódítani a világpiacot, akkor a végén 30 centes árakkal kellett dolgozzunk, ebből viszont nem élnek meg az európai gazdák. Tehát magát a rendszert kell végig gondolni. Az bosszant leginkább, hogy piaci me- mechanizmusokról, szabályozásról beszélünk, holott a teljes liberalizálás okozta a tejválságot és a tejtermelő gazdák nem függhetnek a következő húsz évben az európai támogatásokról. Ez tartósan nem megy. A szabályok kellenek, szabályozni kell a piacot. Úgyhogy örülnék, hogyha erre még kitérne, és egy-két szóban elmondaná. Még egy mondatot, ha megengedi amit a biztos a következő agrárperiódus agrárpolitikával kapcsolatban elmondott, úgy gondolom, hogy a célok nem összeegyeztethetők. Nem lehet meghódítani a világpiacot, és aztán csodálkozni azon, hogy alacsonyak az árak. És akkor még erre rátenni azt, hogy a környezetért is akarunk tenni valamit ezek nem illeszkednek, vagy hátat fordítunk a teljes liberalizálásnak, vagy pedig a többi célkitűzésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a jelentést. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy kéréssel állnék elő. Egy kicsit jó lenne, hogyha ki tudnánk fejteni a konvergenciával kapcsolatos kérdéskört. Azért is mondom ezt, mert ugye elhangzott az, hogy a támogatások a nagy cégeknek kedveznek, ezért aztán engem az is érdekel, hogy hogyan fenntartható egyáltalán egy ilyen jellegű mezőgazdaság, amikor gyakorlatilag a nagy cégeket is támogatnunk kell, ahhoz, hogy egyáltalán fenn tudjanak maradni. Hát akkor nem is versenyképesek, nem? Mert még hogyha csak a kicsiket kellene támogatnunk, az hagyján lenne, de gyakorlatilag itt mindenkit szubvencionálnunk kell. Én szerintem itt tényleg mélyen meg kell vizsgálni ezt a helyzetet. Ezen kívül pedig az is jó lenne, hogyha kifejtenék mindazt, amit a diszkriminációval kapcsolatban tudnak elmondani, a, kics, a kisebb cégekkel kapcsolatban, tehát hogy ők miért nem kapnak annyi támogatást, és hogy melyek azok a tagállamok, amelyek a rövidebbet húzzák ebben a kérdésben. Engem az is érdekelne, hogy értékelték-e a helyzetet a mezőgazdaságból élő nők diszkriminációjának szempontjából. Köszönöm. Madame Aguilera. Aguilera képviselő, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt a jelentést. Nagyon jónak gondolom azokat az elemzéseket, amelyeket a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban alkottak és mindenképpen fontos azt látni, hogy a jelenlegi kap helyzetével kapcsolatos vizsgálatról van itt szó. De önök nem tudnak túl sok adatra támaszkodni. Ez azért van így, mert nagyon nehéz az adatokat elemezni. 2013 és 2020 között elég nagy késéssel kezdtük el a programokat megvalósítani, és hát valójában a közvetlen kifizetések is sokkal később érkeztek meg. Ráadásul óriási változásokat kellett bevezetni, tehát ezek után azért eléggé bonyolult azt megvizsgálni, vagy, illetve vagy perspektívába helyezni az új kap által gyakorolt hatásokat. Én azt gondolom, hogy azok az adatok, amelyekre önök alapozzák a, az egész elemzésüket, még a korábbi kap és a korábbi pénzügyi keretre vonatkozó adatokat foglalják magukba. Szerintem egy kicsit túl korán van még ahhoz, hogy a greening és más intézkedések valós hatását érzékelni tudjuk. Jó lenne az is, hogyha több információt tudnának adni azzal kapcsolatban, hogy a területi kohézióra milyen hatással volt a kap. Vagyis, hogy önök azt állítják, hogy a mezőgazdasági területek és a városi területek közötti különbségekre nagyon jó hatással volt a kap, és ez egy rendkívül fontos kérdés, hiszen itt, a, hogyha a kap hozzá tud járulni a regionális kohézióhoz, az mindenképpen pozitívumnak tekinthető. Önök azt is mondták, hogy valójában a jelenlegi rendszerben nagyon bonyolult megvizsgálni azt, hogy mi történik először. Tehát például a második pilléren keresztül az egyes tagállamok megkapják a támogatásokat, és azután kiválasztják a támogatásra jogosultakat. Na most ugye az önök által pozitívan értékelt stratégiai változások következtében meg kell vizsgálnunk azt, hogy ennek milyen hatása lesz, az új kapnak milyen hatása lesz erre a területre. Tehát először meg kellene vizsgálni az eredményeket, és aztán kellene csak fizetni, nem? itt egy ellentmondást látok, mert ez az első pillér szempontjából semmiképp se lenne jó, a második pillérben viszont ezt így oldják meg, tehát itt egy ellentmondást tapasztalok, úgyhogy nagyon örülök ennek a jelentésnek, és még bizonyára nagyon sok vita lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentést én is. Nem meglepő az eredmény. Az, hogy a, nagy, a nagyüzemek több, jobban profitálnak, hiszen terület alapú a juttatás, és ezért a terület alapúak nyertek többet. Ez egy teljesen logikus dolog, nem meglepő. Ami érdekes az az volt, hogy azt mondta, hogy politikai célokat kell megfogalmaznunk. Elgondolták-e azt, hogy milyen célok legyen ezek? Milyeneket fogalmazzunk meg? Ezek átfogó célok, vagy konkrét célok? Szeretném, hogyha elmondanám, mert például lehetne környezettel kapcsolatos cél, mondhatnánk, hogy igen, csökkenteni akarjuk a növényvédőszereket, ez elég lenne, vagy mennyire legyenek pontosak ezek a célok. Mert én úgy gondolom, hogy arra van szükség, a pontos megfogalmazása. Aztán a jövedelem támogatása a gazdasági csoportok szorultságára. Nagyon érdekes volt, amit és Heisling kollégával érek, értek egyet, vagy hogyan kezeljük azt a, problémát, hogyha célokat fogalmazunk meg, például a környezeti célt, vagy az éghajlati célt, akkor vagy a célt, vagy pedig a rászorultságot támogatjuk. Ezt el kell dönteni, és erre még, erről még több dolgot szeretnénk hallani. A piacsal kapcsolatban pedig még egyszer a következőket. Ha csak Németországban 10 centnyi tejpénzt veszítünk, akkor 3,2 milliárd euró pénz kerül a gazdaságokba. 3,2 milliárd, ezt nem tudjuk kiegyenlíteni. Hogyha a piaci kiegyenlítést bukásnak tekintjük, nos hát, Isten bocsássa meg, de a nem állattartó területeken sem igazán sikerült ezt megvalósítani nem lehet kiegyenlíteni a közvetlen kifizetésekkel, és itt csak az alaprémiumról beszélünk. Igenis, a piac szerint kell mennünk, és a piaccal is kell tennünk valamit. Meg kell nézni, hogy mik a gyakorlati célok, milyen irányba mennek, mennyire pontosan kell ezeket meghatározni, és mi a véleményük a jövedelem támogatásokkal. Eh, Garcia asszony. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni a bírósági um, képviselőnek a jelentését. Itt vagyok. Meghallgattam az elhangzottakat, és el is olvastam ezt a dokumentumot. Ön arról beszél, hogy milyen hatása volt a kapnak a konvergenciára. Szerintem még további egyszerűsítésbe kellene fognunk. Az elmúlt héten nagyon sok gazdával találkoztam, és ők azt mondják nekem, hogy a közös agrárpolitika legnagyobb problémája az az, hogy minden sítés, ez valójában egy komplikálás, vagy egy bonyolítása a szabályoknak. Inkább egy hozzáférhetőbb rendszert kellene kialakítani. Szükséges persze az is, hogy ellenőrzéseket végezzünk, de hogy tényleg valóban egyszerűbb rendszer alakuljon ki, ne bonyolultabb. Ehhez egy kicsit jobban oda kellene figyelnünk arra, hogy a mezőgazdaságból élők milyen eszközökkel tudják a munkájukat végezni. Itt ugye nehéz lesz bizonyos tagállamokban a történelmi megoldásokat magunk mögött hagyni, de hát itt most eredményeket kellene végre látnunk. Jó lenne, hogyha pozitív eredményeket láthatnánk, Ilyen lenne például az, hogy ha a gazdák fiatalodnának, tehát hogyha egyre több fiatal gazda fogna bele a mezőgazdasági vállalkozásba, és csökkenne az állat, az átlag életkor. Egyre idősebbek ugyanis a gazdák, és ez nagy problémát jelent, mint hogyha nem lenne generációváltás, és így nem fogjuk tudni megőrizni a jelenlegi európai mezőgazdaságot sem. Hogyan látják önök az egyes és kettes pillérben lévő ifjú gazdák vagy fiatal gazdák támogatási rendszerét, és ennek a munkaerőpiacra gyakorolt hatását. Mégis mit gondolnak önök arról, hogy hogyan lehetne nagyobb foglalkoztatottságot elérni, hiszen nagyon sok család családi vállalkozásban dolgozik, és ugye nagyon sok az önálló vállalkozó is, vagy őstermelő. Vajon látható-e az ő szociális csoportjaikra gyakorolt hatása a mi intézkedéseinknek. Szerintem ez az egyik legfontosabb kulcs kérdés ebben az egész témakörben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm a jelentést a számvevőszéknek. Ez is azt mutatja, hogy sok helyen lehet javítani adott esetben csizmát húzni és kimenni a mezőre, és meghallgatni, hogy a gazdák eh, mit mondanak, mi foglalkoztatja őket. Meg kellene nézni a különbségeket a nagy üzem között és a kisebbek között. Van olyan, amit eh, örökbe kap, eh, örökölnek, van olyan, aki a gazdasága finanszírozásához hitelt kellett, hogy felvegyen. Mennyire kell a reformokat részletesen megnézni, hogyan irányítsuk. Én úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés a fontos, amúgy is mindig azt szeretem, és a jelenlegi forma túl bonyolult. Hiányzik ezen kívül a legújabb technológiák ösztönzése a mezőgazdaságban, hogy ne csak a támogatásokat, osszuk szét, hanem az innovációhoz is kapcsoljuk. A, mm, túl heterogén az országoknak a körülménye is. Vannak, akik 4%-os károsanyaggal kell, hogy számoljanak, mások kevesebben. Hogyan mérik a, a földterületeket? Egyre kisebb területek is jogosultak már, pedig tulajdonképpen nem ez lenne a, a legjobb az, ha nem a földterület az irányító. A, nem az, a bürokratáknak kell adni valamilyen fajta munkát, hogy foglalkoztatásuk legyen, nem szakértőket kell alkalmazni, mert ez csak pénzbe kerül. Ha, ha el akarunk venni pénzt a nagyvállalatoktól azért, hogy a kicsik kapjanak, akkor Egyszerűen csak nagyon ravaszul fel fogják osztani magukat a nagy gazdaságok, és hogy megkapják a támogatást. Ezért úgy gondolom, hogy a lehető legjobb, legnagyobb egyszerűsítésre van szükség. Végig kell azt is gondolni, hogy mindannyian világpiaci áron akarunk eladni, és ezért nem engedhetjük meg magunknak a kerülőutakat, a bonyolultságot. Egyszerűsíteni kell. A mezőgazdaság nagyon sok munkahelyet kínál, ez, ennek így is kell maradnia. És ha az afrikai eh, sertéspestisre eh, gondolunk, nos, ez mind befolyásolja az exportpiacokat, és adott esetben itt is el lehetne indítani, megnézni, hogy mit tettek az országok, hogy eh, hogy megakadályozzák a sertéspestis terjedését. A pénzek elosztásánál ezt is figyelembe venni, tehát egyszerűsítés, nem pedig komplikálás. Biller asszony, igen, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az átfogó jelentésért a számvevőszéknek. A bázisprémium szabály bevezetése úgy gondolom helyes volt a gazdák szempontjából, és az is, hogy a nemzeti hatóságoknak nehézségei vannak a végrehajtás során, Hát ezt megértem, elhiszem. Egy picit az zavar, hogy azt olvasom, hogy a kifizetőhelyek Franciaország, Nagy-Britannia vagy Görögország eh, részben csak be, megbecsülték, eh, időszakos eh, számításokat végeztek. Németország szempontjából ezt igen nehezen tudom csak elképzelni, hiszen nálunk minden egyes bokrot, sövényt, minden egyes felbetonozott fleknit is bevettünk a prémium számításba. Vajon ezek a tagállamok időközben rendelkeznek-e már olyan adatokkal, amik azt mutatják, hogy sokkal pontosabban tudták felmérni a területeket. Vannak erre már GPS rendszerek is, amelyek mindezt egyszerűen megoldják. Úgyhogy nagyon fontosnak tartanám, hogy figyelembe vegyük azt is, amit az Omnibus területén azt hiszem sikerült megoldjunk az aktív mezőgazdával. Aztán kérdés, hogy mit akar a bizottság olyan faktorokkal mondani, mint például a közjó elemzése. Hogyha a zöld frakciós kollégának a szavait mérlegbe teszem, akkor ha az egyik azt mondja, hogy piaci szabályok a tejtermelésre, akkor az azt jelenti, hogy alapvetően megtiltjuk a tejtermelést. Mások azt mondják, hogy túl sok pénzt költünk a nagyvállalatokra. Én a bizottsági adatokat olvastam 250 hektárig, valóban 270 eh, eh, százalékos eh, direkt kifizetések vannak, és a klíma célokat is jobban meg kell határozni. Mit értenek ezen? Eh, a metánt termel, a, a tehén eh, tartás. Ezek mind nagyon fontos és nehéz kérdések, és továbbra is úgy gondolom, hogy a bázisprémium szabályozással a különválasztásnál valóban eh, rengeteg előnyt sikerült biztosítani az extenzív zöld területek számára, talán egy kicsit komolyabban, vagy részletesebben meg kellene nézni a, mm, azt, hogy a közjút hogyan próbálja jobban elemezni a, a bizottság. A következő napi rendben, bár lehet, hogy ez egy olyan kérdés, amire visszatérhetünk részletesen. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm a szávevőszévnek a kiváló jelentést. Nagyon fontos kritikák vannak, sokan elmondták, hogy a nagy vállalatok azok a nagy gazdaságok, amelyek a legtöbbet szerezték, legtöbb előnyt kapják, és nekik már eleve e, kedvező helyzetük van, egyértelmű. Egy konkrét kérdésem is van, még, és e, ezt már többször föltettem én a családi vállalkozásokat támogatom, úgy gondolom, hogy ez tartja életben a vidéket. Európának nyilván vannak más szempontjai is, de a, a, a, egy sor egyéb dolog is összefügg azzal, mint például a, a tiszta víz irányelve, a gazdák azonban azok az emberek, akik viselik ezeket, és befolyásolják saját gazdaságaikkal ezeket a kérdéseket. Hogyan gondolták végig eh, mindezt a gazdák? Eh, rengeteg szabályal kell, hogy eleget tegyenek például a, a az éghajlatváltozással az, eh, kapcsolatban, a kibocsátott anyagokkal, pedig kevesebb szabályra, egyszerűbb rendszerre van a szükség, átfedő régiókra. A nagyvállalatok, eh, mint eh, sokszor, ezeket könnyebben megoldják, vagy ki is kerülik. Ja, még egy dolog, a, hogyha ezt sikerülne valahogy átalakítani, akkor ráadásul nem csak a frakciók előtt, hanem a, az állampolgárok előtt is fel tudnánk mutatni azt, hogy igenis hatásos munkát végzünk. A gazdák látnák, hogy nem csak egyre több terhet rovunk rájuk, és erről van szó, ha ezt sikerülne megoldani, akkor valóban nyertünk az egésszel. Köszönöm. Uh, thank you very much, very uh, interesting report. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a jelentés, mint mindig. Nagyon sokat beszéltünk eddig a, arról, hogy elkerülhetetlene, hogy az általános forrásokat csökkentik, hiszen Nagy-Britannia kilép, nyilvánvalóan lesznek hiányok, de egyéb nyomás is nehezedik a mezőgazdaság finanszírozására a vitában ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a forrásokat az élelmiszer függetlenség érdekében is, úgy gondolom sokkal előre kell, előbbre kell tudnunk tekinteni és az, hogy nincsen igazából belső felzárkozás, nincsen megfelelő egyszerűsítés, célirányos munka, nem könnyíti meg azt, hogy eladjuk ezt a, a modernizációt a, vagy reformot a nagy közönség számára. Bár szeretném, és mindig mondom, hogy vissza kell, fenn kell tartani ezeket az alapokat, bár azt mondják, hogy de ez az ember ennyi pénzt kap, és a másik pedig csak annyit, hogy vannak olyanok, akik nem kapnak pénzt, és nem is nem is a gazdaságra használják fel, hanem hogy egy új gyémántot rakjanak a koronájukba, vagy nem is tudom, mit mondjak. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon megnehezítik számunkra azt, hogy harcoljunk és megvédjük a mezőgazdasági költségvetést, pedig elsődleges prioritást kell, hogy kapcsol az élelmiszer függetlensége. Nincs felzárkóztatás, a pénz nem a megfelelő helyre emberekhez ért. Nem gondolja ez, hogy ezzel mi sokkal nehezebben tudjuk megvédeni ezt az intézkedést, hogy megkapják a gazdák a pénzt, hiszen nem kapják meg végül, nem jut el hozzájuk. Eh, Baszkó eh, igazgató úr a bizottság nevéből. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék eh, én is köszönetet mondani mindkettőjüknek, hogy lehetőség van arra, hogy a számvevőszék külön jelentéséről beszélgethetünk. Hozzászólásomat azzal kezdem, hogy hangsúlyozom, hogy a bizottság üdvözli a külön jelentést, minden ajánlását, hiszen azok relevánsak, és ezért ezeket a bizottság el is fogadta. De természetes, hogy nem tudjuk előre jelenleg még megítélni azt, hogy az ajánlásokat milyen konkrét formában fogunk tudni majd a 2020-as időszak utáni időszak jogalkotási javaslataiba felvenni. Örülök a, annak, hogy általában pozitív következtetéseket von le a jelentés. Nagyon fontos, hogy a BPS a legnagyobb jövedelem támogatás a gazdák számára 18 milliárd euró összeg éves alapon. A bizottság megfelelően támogatta a BPS rendszer bevezetését, felügyeli a végrehajtást, és széles körű útmutatásokat biztosított azért, hogy a bizottság, szere- a bizottság szerepét úgy gondolom éppen ezért pozitívan értékelték, mind a, a folyamat megtervezése, végrehajtása és nyomon követése terén. A BPS olyan folyamat, amely, és ezt a számvevőszék is mondta, amelyre a nemzeti hatóságok is nagy figyelmet kell, hogy fordítsanak, és amelyet mintegy 4 millió e-, gazda érdekében valósítunk meg EU szerte hogy elkerüljük a nem helyes számítások kockázatát egyebek között. Ezek az elemek összességében vezetek ahhoz, hogy pozitív az a végrehajtás értékelése. Persze nem tökéletesek az elemek, ez világos, és a, a számbevőszék egyszerűsítést javasol, és azt, hogy bizonyos országokban a munkát tovább kell fejleszteni. Ami az egyszerűsítést illeti, szeretném aláhúzni azt, hogy bár a bizottság eredeti javaslata a jelenlegi szakpolitikai periódusra vonatkozóan több opciót tartalmazott, a az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy a tagállamok rugalmassága jobb, nagyobb mértékben biztosítható legyen, további javaslatok születtek, és emiatt lettek komplexebbek a, a szabályok. Egy példával hadd illusztráljam. A bizottság eredeti javaslata az aktív gazdaságokra vonatkozott például, és az elmúlt négy év alatt ennél sokkal bonyolultabb lett a megvalósítás a célirányos támogatás esetében ki kell, hogy zárjuk azokat a gazdákat, amelyeknek a vállalkozása csak marginálisan foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, vagy egyáltalán nem. A tagállamok további mérték, tovább differenciálásokat vezetek be, de világosan kell azt hiszem azt látni, hogy a mezőgazdaság és a finanszírozási szektor is rendkívül fragmentált. Több mint 7 milliárd kedvezményezet van, azaz nem tudunk minden esetben az egyes körülményekre figyelni. Ez, ezzel már egy óriási szörnyet generálnánk bürokratív értelemben. Egyéb rendszerekkel kell a célba érnünk. A kifizetések, a fiatal gazdák kifizetése, kisgazdaságok fizetése, az önténkendes támogatások, a zöldítés. Tehát van egy sor egyéb módja a jelenlegi rendszerben is, amivel a jövedelem támogatást a gazdák egy konkrét csoportjára vagy többféle célra irányítsuk. Ami az utolsó dolgot illeti, amit ön is említett, ahol eh, lassú volt az előrelépés, a felzárkozás. Emlékeztetném önöket arra, hogy a tagállamok előtt három lehetőség van ennek eh, érvényesítésére. Teljes konvergencia rövid távon, a rövid táv, eh, középtávon, illetve a derogáció, a részleges felzárkóztatás. Hangsúlyoznám, hogy a a hatás, a végrehajtás a tagállamtól is függ, és attól, hogy a felzárkozásnak a valós hatásával hogyan tudnak élni. Azt úgy gondolom, hogy az egységesség a kifizetések körében nagyon fontos elem, és ez benne is van a bizottság eredeti javaslatában. De ezt aztán módosították a társtörvényalkotási folyamatban. Akkor, amikor az egyszerűsítésről, a célirányosságról és felzárkóztatásról beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy hosszabb távú szempontot is figyelembe vegyük. A bizottság a jövő gazdálkodás és élelmiszeréről kiadta a közleményét, és egy új modellt a 2020 utáni időszakra. Ennek célja, hogy a szakpolitikai keretek egyszerűbbek legyenek, teljesítőképesebbek és célirányosabbak a támogatás terén és az eredmény alapú megközelítés mentén. Remélem, hogy ezek a kérdések még a következő időszakban olyan kérdések lesznek, amelyeket többször meg tudunk tárgyalni. Van még néhány olyan kérdés, amelyet a jelentés is tartalmaz, ez pedig a bizonyos tagállamok kifizetési jogosultságai. A bizottság hasonló eredményekre jutott, mint a számvevőszék és a konformitás eljá- tisztázási eljárást el is indítottuk, és útmutatókat fogalmazunk meg az érintett tagállamoknak. A tanúsított szerveknek és testületeknek sokkal nagyobb szerepet kell ezen kívül kapni a kifizetési jogosultságok ellenőrzésében. A bizottság is úgy gondolja, hogy a tanúsított testületeknek a célja, hogy ezeket az ellenőrzéseket elvégezhesse, ez is benne van a bizottság útmutatásában. A számbevőszék ajánlásait alapvetően tehát támogatjuk, és úgy véljük, hogy nagyon fontosak, még akkor is, hogyha sokat azok közül már megvalósítottak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Flanagan úr szeretne még egyszer hozzászólni? Igen, egy gyors kérdésem van. Beszélt arról, hogy a három különböző rendszer hogyan kerül megvalósulásra Európa szerte, ezek mind nagyon eltérőek. Ebben a kapban mi a közös jelleg, hogyha ez mind eltérő? Miért kell a közös mezőgazdasági politikáról beszélni? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a hozzászólások végére, végéhez értünk. Elég időnk volt a vitára. Figurádo úrnak megadnám a szót, tessék. Pillanat, pillanat. Még Müller asszony vendégeit is hadd üdvözöljem, Bajorországból érkeztek, sok szeretettel köszöntöm őket, örülök, hogy itt vannak. És most Figureide úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a képviselőknek is ezt a sok érdekes kérdést. Olyan sok kérdés és olyan széles skálán mozognak ezek, hogy attól félek, hogy nem tudok mindegyikre választ adni. Attól tartok, hogy önök egyetértenek velem abban, hogy a kérdések is azt mutatják, hogy ez egy nagyon összetett vita. A KAP a legrégebbi közös szakpolitika, hosszú történetre tekint vissza. A közpénzek jelentős részét teszi ki, és ez nagyon sok polgár életére közvetlen hatással van, és nagyon sok fontos témát érint az élelmiszer, az élelmiszerellátás, az eh, egészség, az biztonságos élelmiszer. Ezek a kérdések mind összefüggnek, és témáját képezik a vitánknak. Úgyhogy ezért eh, merül fel egyértelműen ilyen sok kérdés. Sok kérdés, amit felvetettek, és persze ezt megértem, de ezek inkább a jövőre koncentrálnak, mint a múltra. Inkább az új kapra vonatkoznak, nem annyira a jelenlegi rendszere. Nem az alap támogatási rendszere. Ezek inkább tehát a jövőtől célozzák. Én ezt persze megértem. De elmondanám, hogyha az alaptámogatási rendszerről szóló jelentésben azt mondjuk, hogy általánosságban a rendszer jó úton halad, kiemelünk néhány aspektust, amelyekre szeretném ráirányítani az önök figyelmét. Tehát a jelentésünkben kiemelt egyes aspektusokat kérem vegyék figyelembe, ezek nem csak az egyszerűsítéssel függnek össze, persze ez is egy fontos kérdés, hanem a konvergenciával, ez is nagyon fontos, illetve véleményem szerint, ami a legfontosabb kérdés, ez a célzott felhasználásra vonatkozik. A pénzt valóban azok a gazdák kapják-e meg, akiknek szükségük van rá? Ez a fő eh, kérdése eh, a, egy eh, közauditornak. Én közpénzek auditoraként azt mondanám, hogy az önök kérdését figyelembe véve nyolc fő problémát tudunk azonosítani. Az önök kérdését tartom itt szem előtt, az első a hatékonyság és a hatásosság. Önök nem használták ezeket a szavakat, de önök közül sokan a célok kérdését vetették fel, és azt gondolom, hogy ez a fő kérdés a jogszabályalkotó számára hogy mik a célok, mik az önök céljai a mezőgazdasági politikát illetően. Milyen célkitűzéseket akarnak elérni? Ez a fő kérdés. Hiszen, ha a jövőt tekintve nem világos a helyzet a célkitűzéseket illetően, akkor attól félek, hogy nem beszélhetünk hatékonyságról és hatásosságról mert a hatásosság az a célkitűzésekkel függ össze, hogy mit akarunk tehát elérni a mezőgazdasági politikával. Jobb termelékenységet akarunk elérni, a nyerességességet, a gazdák számára jobb életet, jobb környezetvédelmet. Mik a fő célkitűzések? és ezek hogyan függnek össze egymással. Hogyha ez nem világos a jogszabály alkotó fejében, akkor a többi dolog sem lehet világos. A közpénzek auditoraként én ezt a kérdést eh, teszem fel. A második dolog, ez elsődleges, számomra ez elsődleges az, hogy megpróbáljam megválaszolni a kérdéseket. Hogyha megengedik, egy kicsit franciául beszélek, mert franciál tették fel ezt a kérdést. A történelmi utalásokra térek rá, mindannyian tudjuk, hogy a közös mezőgazdaságpolitika, ahogy én ezt mondtam, ugye ez a legrégebbi közös szakpolitika, és azt is tudjuk, hogy 2003 óta a történelmi referencia problémája még, még mindig fennáll. Az A 2003-as támogatás fennmaradt, ez a 2013-as reformban is tovább megy. Ezt kell figyelembe venni a 2019-2020-as eredmények vizsgálatakor. Egy kérdés, és tudjuk, hogy a megközelítés eltérő a különböző tagállamokban, ahogy azt lehetővé teszik az opciók és az európai jogszabályok. A kérdés a jövőre vonatkozóan az, hogy a jövőben is a múlt problémáinak megoldásán dolgozunk-e. Ez egy kérdés az európai jogszabályalkotók számára is. A harmadik kérdés, amit szeretnék felvetni az önök kérdésére adott válasz során, ez a konvergenciára vonatkozik a jogalkotó mit szeretne konvergencia eh, szinten elérni? Azt hiszem, hogy egy külső szemlélő számára, mint például én, a közpénzek auditora, és ennek tekintem magam, számomra eh, világos, hogy mit akar a jogszabályalkotó elérni ezzel az örökös konvergenciával. Az is világos, hogy milyen súlyos problémák merülnek fel az eh, belső konvergencia elérése szempontjából. De nem világos számomra, hogy mit akar a jogalkotó a külső konvergenciát, illetően a belső konvergencia világos, de a külső az eh, nem teljesen világos. Sajnálom, hogy kérdésekkel válaszolok a kérdésekre. Eh, azért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert önök a jogszabályalkotók önöknek kell választ adni e, ehhez, vagy erre, mert ezek politikai feladatok. A negyedik fontos kérdés a, ne, a szétválasztott segélyek, vagy a szétválasztott segítségnyújtás, támogatás, illetve a kapcsolt támogatások kérdése. Én azt gondolom, hogy tudatában kell lennünk, mint ahogy egy második, másik parlamenti képviselő mondta néhány perccel ezelőtt, hogy a mezőgazdasági, európai mezőgazdaság globális kontextusban versenyez, És vannak bizonyos elkötelezettségek ezen a szinten, amelyeket megint csak figyelembe kell venni. Az ötödik kérdés a um, célzott felhasználásra vonatkozik. Ez összefügg a hatékonyság kérdésével, vagyis azzal, hogy megfelelő helyre juttatjuk-e el a pénzt, és annak érdekében, hogy jobb eredményt érjünk el. A jelentésünk bizonyos elemeket ad és a szembevőszék más jelentése is bizonyos elemekkel szolgál, amelyek azt mutatják, hogy vannak itt a hatékonysággal kapcsolatos aggodalmak. Másik fontos kérdés, ami az egyszerűsítést illeti. Amit itt láttunk ebben a jelentésben, ebben az audit feladatban, az az volt, hogy amikor a tagállamok bizonyos hatáskört kaptak, bizonyos opciók vonatkozóan, hogy, hogy kereteket dolgozzanak ki. Egyes esetekben a tagállamok ezeket a hatásköröket nem egyszerűsítésre használták, hanem arra, hogy a kérdéseket még komplexebbé tegyék. És akkor persze az Európai Parlament, a bizottság, a brüsszeli szabályok, mint mantra ismétlésére került sor, és arra, hogy ezek a szabályok rendkívül megbonyolítják a dolgokat, ez nem vele meg a valóságnak. Végül pedig a méltányosság kérdése, illetve a külső konvergencia, a hat hatékonyság, hatásosság, végül pedig a globális vízió kérdése is fölmerült. A számbevőszék sok jelentést készített már a közös politikáról. Ez a jelent jelentés, amely az alaptámogatási rendszerre vonatkozik. Ez egy specifikus jelentés, de emellett voltak más jelentések a vidékfejlesztésről, a greeningről, a fiatal gazdákról, ami a globális víziót illeti, Ez a briefing paperre vonatkozó mezőgazdaság jövőjéről szóló vita témáját adja. Ha megengedi az elnök úr, talán megkérhetjük a kollégámat, hogy néhány apró részlettel egészítse ki ezt a beszámolót. Nagyon röviden. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Azt hiszem, hogy volt néhány technikai kérdés. az auditra vonatkozóan, és az állandó füves területe Ezt is megvizsgáltuk a globális kalkulációt tekintve megállapítottuk, hogy volt itt egy fontos elem a tejgazdák támogatását illetően, ez főleg a legutóbbi válság miatt fontos. Ami a konvergenciát illeti, ez nagyon fontos kérdés. Egy másik fontos kérdés arra vonatkozott, hogy a kifizetési jogosultságok mi a helyzet, és főleg, amikor hektáronkénti általány összegről van szó, a bizottsággal megvitattuk ezt, és a bizottság továbbra is azt mondja, hogy ez fontos a vto nak való megfelelés szempontjából. Az egyszerűsítés kérdése, a célzott felhasználás és az egyszerűsítés egymáshoz való viszonya szempontjából. Itt vannak olyan példák, mint például Franciaország, Spanyolország esetében, amikor is a nemzeti döntések, választások hatással voltak a gazdákra, a rendszerre, Franciaországgal kapcsolatos dolgok nagyon érdekesek például azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet túlbonyolítani a rendszert, és a specifikus szabályok végrehajtása például a tájkép vonatkozóan, vagy a greeningre vonatkozóan, hogyan tudják ezek tehát megbonyolítani az egész rendszert de más tagállambeli példák is vannak itt. Aztán felmerült egy kérdés, a szétválasztás, a szétválasztott támogatás és a piaci mechanizmusok összefüggésében. Most már tény, hogy a költségvetés nem nagy, legnagyobb része a szétválasztott támogatásra vonatkozik a greening kifizetések és egyéb kifizetések. A bizottság feladata lesz eldönteni, hogy melyik a legjobb és a leghatásosabb, ami a célzott felhasználást és a támogatást illet, illetve ezek kombinációját. Azt hiszem, hogy nem a számvevőszéknek kell ezt eldönteni. Kihagytam-e bármi technikai kérdésre adandó választ? Nem? Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy sikerült részben legalább megválaszolni ezeket a kérdéseket. De hogyha nem elégedettek ezekkel, akkor természetesen rendelkezésre állunk. És kitérünk más fórumokon ezekre a nyitva maradt kérdésekre. Köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket, és köszönöm szépen a bizottság képviselőinek is a reakciót. temat Nagyon szépen köszönöm. Ez a téma nagyon érdekes volt. A mai napon rengeteg időt fordítottunk ennek a témának a megvitatására. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételét a vitában. A következő napi rendi pontunk a mai napon az ön prezentációjához kapcsolódik. Miről is van szó? A kap jövője és az ezzel kapcsolatos víziók a bizottsági uh, javaslatok alapján. Önök uh, előkészítették a munkát, és most meghallgathatjuk az önök véleményét és uh, azokat az információkat, amelyeket a kap jövőjével kapcsolatban megkívánnak velünk osztani. Szeretném ezzel megadni a szót önnek. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon alkalmam nyílik arra, hogy az Agri Szakbizottságban bemutathassak egy olyan dokumentumot, amelyet rövid idő alatt kellett összeállítanunk, egy Európai Bizottsági közlemény a kap jövőjével kapcsolatban, tehát e- erre reagálva állítottuk ezt össze. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatban mindenképpen szeretnék elmondani, az az, hogy Ahogyan már elmondtam, az élelmiszertermelés és a mezőgazdaságra vonatkozó elemzésünk nem egy audit jellegű jelentés, hanem az egyébként is közkézen lévő információk alapján összeállított tanulmányunk. Tehát gyakorlatilag a korábbi munkákra alapozva készítettük el ezt a jelentést is. Ebben a dokumentumban megvizsgáljuk a releváns adatokat és trendetek, trendeket a mezőgazdaság alakulásával kapcsolatban, és a legfontosabb adatokat a mezőgazdaságra vonatkozólag, illetve a vidékfejlesztésre vonatkozólag, a jelenlegi kappal kapcsolatos elemzéseinket, amelyeket egyébként arra alapozunk, hogy már korábban is készítettünk hasonló jellegű elemzéseket, és aztán a kritériumokra is kitérünk, amelyeket úgy gondolunk, hogy a jövő szempontjából figyelembe kell vennünk a kihívásokra való megfelelés tekintetében. Természetesen nem a mi feladatunk vagy tisztünk az, hogy új politikákat alakítsunk ki, hanem csak egyszerűen auditori tapasztalataink alapján szeretnénk a véleményünket kifejezésre juttatni. Nézzük most a trendeket és az adatokat. Ezzel kapcsolatban az első dolog, amit mindenképpen ezt szeretnék mondani, az az, hogy az elmúlt tíz év során a kap kiadások stabil szintet mutatnak, ez 54 milliárd eurót tesz ki évente, és ez nagyon nagy stabilitást adott a szektornak, mert a közkiadások gyakorlatilag állandó szinten mozogtak. Tehát itt ezen a diagramon is láthatjuk a kiadásokat mindezen időszakra vonatkoztatva, és azt láthatjuk, hogy egyértelmű a stabilitás ebben az időszakban. hogyha arra gondolunk, hogy több mint 350 milliárd euróról van szó, és ezt ugye azért meg kell indokolni, hogy mire költjük el. Az Európai Unió a jövőbeli kapra szánt összegeit csak statisztikai alapokon és tudományos alapokon álló közös agrárpolitikára költheti. Ugye ezek azok a kérdések, amelyek a hatékonysághoz kapcsolódnak, és amelyekről egyébként már az előző felszólalásom során is beszéltem. Ami a legfontosabb trendeket és adatokat illeti, itt szeretném, hogyha megnéznénk ezt a diagramot, ahol azt láthatjuk, hogy a bizottsági közleményből származó adatok az összes Európai Uniós farmokra vonatkoztatva még a legkisebbek is gyakorlatilag tudtak profitálni a kapból, tehát nincsen itt semmiféle diszkrimináció a gazdasági méret tekintetében. Itt azt is láthatjuk, hogy hogyan alakul a gazdák vagy gazdálkodók bevétele, és ebből gyakorlatilag az derül ki, hogy még mindig lemaradás tapasztalható az bér bérszínvonalhoz képest. Az egész Európai Unió területében, területére igaz ez, nincsenek különbségek gazdasági méretarányosság szempontjából sem. És a nem gazdálkodásból származó bevételekre is reflektál ez az adat. Tehát ilyenkor látnunk kell, hogy az adatoknak hol vannak a korlátaik is. Ami a kulcsfontosságú trendeket illeti, van itt egy másik grafikon, amelyre szintén szeretném felhívni a figyelmüket. Itt azt láthatjuk, hogy van egy fekete vonal, amely azt mutatja, hogy csökkenőben van a gazdák száma. A világosabb vonal pedig azt mutatja, hogy hányan dolgoznak a mezőgazdasági szektorban. Ami pedig a középső vonalat illeti, ebben azt látjuk, hogy az output hogyan alakul az európai mezőgazdaságban. Ezen keresztül kimondhatjuk azt, hogy kevesebb, de nagyobb gazdaság alakult ki, kevesebb munkaerővel, gyakorlatilag az outputot megőrizve tudott termelni, ami pedig azt jelenti, hogy a termelékenység mindenképpen magasabb egy főre mm, kiszámolva. Tehát ebből a szempontból mindenképpen különbséget láthatunk a múlthoz képest. Ezen kívül pedig szintén az adatok és trendek tekintetében azt is kiemeltük, hogy az élelmiszer árak a világpiaci árakhoz közeledtek, és gyakorlatilag az Európai Unió nettó exportőré vált, és ugyanakkor nettó importőr marad a nem átalakított mezőgazdasági termények szempontjából. Az átlag életkor a gazdák tekintetében növekedést mutat, ez egyébként megegyezik a szélesebb körű társadalmi folyamatokkal, és tulajdonképpen inkonszisztens az adat arra vonatkozólag, hogy nem tudjuk, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó, vagy a mezőgazdasági termelésben lévő területek megmaradtak-e, vagy pedig csökkennek. A kap ra vonatkozó statisztikák egy 4%-os csökkenést mutatnak, ugyanakkor más statisztikák alapján a teljes termelési terület stabilnak mondható. Ami pedig a klímaváltozási kérdéseket és a mezőgazdaságnak a környezetvédelemre gyakorolt hatását illeti, nem elégséges a javulás. Tehát úgy gondoljuk, hogy, mint ahogy ezt már korábban is elmondtuk, ezen a területen még vár ránk nagyon sok munka. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan is kell a jelenlegi kapot elemezni, és értékelni a jövőre nézve is. Mi úgy gondoljuk, hogy egy logikus struktúra nagyon sokat segítene, segítene bennünket, auditorként is, de talán önöket is jogalkotóként um, segíteni egy ilyen keretrendszer kialakítása. Milyen uh, logikus uh, keretrendszerre is gondolunk? Nos, hát mi úgy gondoljuk, hogy uh, először meg kell vizsgálnunk azt, hogy a mezőgazdasági területen milyen igényeink, milyen céljaink vannak hová kívánunk eljutni a jövőben és milyen inputra van szükség ezen célok elérése érdekében, milyen eljárásokat kell végigvinnünk, és milyen outputot, milyen eredményeket szeretnénk elérni a jövőben. Nos, ez az a fajta logikus modell, ami a jelenlegi kap értékelését is segítené, és mindenképpen segítene a jövő céljainak meghatározása szempontjából is. kap céljai hosszú távúak kell, hogy legyenek, és ugyanakkor specifikus célokat kell kidolgoznunk, és ezeket számosítható célkitűzésekre kell lebontanunk. Ezen kívül kell egyfajta felülvizsgálati mechanizmus és egy nagyon megbízható elszámoltathatóság, amely mindenképpen a termelékenységet, illetve az eredményorientáltságot szolgálja. A jelenlegi kap és az igények tekintetében mi úgy gondoljuk, hogy nincsen elég információnk ahhoz, hogy megmondjuk azt, hogy konkrétan milyen igényekre van szükségünk, és hogy ezek hogyan illeszkednek a jelenlegi kap költési struktúrá, költségstruktúrájába úgy gondoljuk, hogy itt nagyobb átláthatóságra van szükség a kapnak, hosszú távú trendek alapján kellene működnie. Ami a célokat illeti, és természetesen ezt a jelenlegi kaphoz kapcsolódva is mondom, hát e, a jelenlegi kap célok nem eléggé világosak és specifikusak. Nagyobb konzisztenciára van szükség a megközelítésünk tekintetében, és e, egyfajta összecsengésre a többi Európai Uniós politikával kapcsolatban is mert a jelenlegi kap struktúrája nem az igazi igényeket vagy az Európai Uniós értékeket szolgálja. Ami pedig az eljárásokat illeti, egy költséghatékony kap eszköztár kidolgozása jobb és gyorsabb információ áramlást feltételez. Nagyobb konzisztencia szükséges a kap és az Európai Unió többi politikája között, illetve a különböző kap eszközök között is igaz ez. Az egész politikát egyszerűsítenünk kell, ugyanakkor mindezt úgy, hogy a hatékonyság ne csökkenjen, tehát ne annak a kárára. Egy új kap kidolgozása mindenképpen időigényes, ez is egy fontos kérdés, amelyet mindenképpen meg kell fontolnunk. Ami az eredményeket illeti, és, az, és a külső faktorokat, mi azt látjuk, hogy a jelenlegi indikátoros rendszer nem elégséges ahhoz, hogy a politikai célok eredményét vizsgálni lehessen, mert nincsen kellő kapcsolódás a kifizetett pénzek és a eredményorientált célok megvalósulása között. Tehát itt ezt a kapcsolatot hiányoljuk, és végül pedig egy világos elszámoltatható rendszerre van szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi kappal kapcsolatban ezek a problémák mutatkoznak. Ugyanakkor vannak kritériumaink a kap jövőjére nézve, célok, igények, input, eljárások, eredmények, és externáliák szempontjából, illetve az elszámoltathatóságra vonatkozólag is vannak kritériumaink. Ezeket most nem akarom kifejteni, de ezek azok a kritériumok, alapján, amelyek alapján a jövőben is meg fogjuk vizsgálni a jövőbeli kap módosítási javaslatokat. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a kritériumok, ezek valószínűleg hatékonyak és hasznosak lehetnek a jogalkotó számára is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És természetesen készen állok a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Bardzo dziękujemy. Jako pierwszy pan poseł Des. Prosiłbym tym razem już o krótsze wypowiedzi. Köszönöm szépen, megadom a szót akkor a képviselőknek a hozzászólása. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy a jelentést is bemutatta. Nem szeretném megismételni azt, amit az előbb mondtam, de az 54 milliárd euró, amit a mezőgazdaságra, európai mezőgazdaságra költünk, igazat adok a kollégáknak, hogy nincsen igazságosan teljesen elosztva, de mégis jelzés arra, hogy, negy, hogy igenis 41 millió munkahelyet ad a mezőgazdaság Európában, egyedülálló ez, és a mezőgazdaság nap mint nap fél milliárd embert tud egészséges táplálékkal ellátni. Igazat adok abban, hogy minden egyéb más szakmai csoporthoz képest elmarad a jövedelem. 40 éve vagyok a mezőgazdaságban, és 40 éve is így volt. Nem veszik figyelembe azt, hogy sokkal nagyobb a mezőgazdasági heti szám, mint más szakmai csoportokban. Ez abszolút nem is szerepel itt a múltnál keves, a korábbiaknál kevesebb gazda van évtizedek óta x száz, meghatározott százalékban mindig kilépnek, sőt ez az utóbbi időben már drámaivá vált. És miért? Azért, mert olyan sok előírás van, hogy az elborítja a gazdákat. A németországi öm, trágya, szerekkel kapcsolatos előírások például óriási terheket jelentenek, több ezer gazdaságot zárnak be az ilyen túlzott előírások miatt. Természetesen az, hogy a mezőgazdaság van, hogyha a fiatalok, akik a gazdaságok átvéd, át kellene, hogy vegyék, nincsenek olyan pénzügyi helyzetben, és nem, kép, és nem tudják megtenni, nem is lesznek akkor képesek arra, hogy ezt megtegyék. Ha gazdaságilag megfelelő helyzetben van, akkor hajlandó és tanulni az előtte lévő generációktól. De hogyha a gazda eleve úgy áll neki, hogy a gazdaságot úgy is be fogja látni, akkor a fiatalok más szakmát tanulnak. Azt kérem tehát a számbezőktől, hogy a Millendorfi tanulmányt, a 90-es években született tanulmányt nézzék meg. Ott határozták meg, egészen röviden általányban mondom, hogy a mezőgazdaság több mint kétszer annyi közhasznot hajt, mint amennyi közpénzt felszív. És úgy gondolom, hogy ezt a jelenlegi számvevőszéki beszámolóban is meg kellene jelenítetni. Köszönöm szépen. Hajszling úr. Kedves Albert, ez semmi értelme annak, hogyha mindig azt mondjuk, hogy még arányosan tekintve is kevés ez az összeg, mégiscsak a költségvetés 40%-áról van szó. Ülj össze a kollégáiddal, és határozd meg a prioritásokat. És minek a 90-es évekbeli tanulmányokra utalgatni, azért azt már túlhaladtuk. Ugye a kérdést megismételtük, és ez helyes is. de azt nem hiszem, hogy túl kevés adatunk lenne. Rengeteg adatunk van. Tudjuk, hogy, a gazdaság, hogy egyre kevesebb a gazda, tudjuk, hogy a struktúrák bonyolultabbá válnak, tudjuk, hogy milyen változások vannak, és akkor miért nem merik azt, hogy a környezetet például a szájukra vegyék ezt a szót egyáltalán. A közös gazdaságpolitika nem csak egy jövedelem átirányítási rendszer, akkor soha nem lesz elég pénzünk. Ha a piacokat nem tudjuk er-, rendbe rakni, akkor ha kétszer annyi pénzünk van, akkor sem fogunk tudni egyenlő jövedelmet biztosítani. Már korábban is mondtam, nem mondhatjuk azt, hogy egymás mellett felsorakoztatjuk a gazdákat, és azt mondjuk, akkor most keresetek magatoknak, választhatok magatoknak támogatást. Nem. A, a közpénzeknek mindig feltételei vannak az éghajlatvédelem, és nagyon sok egyéb, de azt nem tehetjük, ahogy most értettem, hogy mindig, mindig csak azért osztjuk szét a pénzeket, hogy a gazdák versenyképesek maradjanak, és amit a, a, ha nem keresnek meg, meg egy bizonyos összeget a, a gazdaságban, akkor azt az EU költségvetésből kiegészítik. Úgyhogy azt megismétlem, hogy igenis kell, kell, hogy legyenek prioritások, ez politikai feladata a számevőszéktől, nem követelhetjük meg. Ez egy, priori, egy politikai feladat, tudni kell, hogy mi hol vannak a prioritások, mik a prioritások, és akkor az, a társadalom és az adófizetők számára is egészen másként tudunk eh, egyéb kérdéseket megtálalni. Eh, Willer kollega? Köszönöm szépen. Engem az érdekelne, hogy eh, ha ő nem magyarázná, már az előző a kérdésemhez kapcsolódóan is, azt, hogy valójában a stratégiában miért látják annyira ezt a pozitivitást, nem csak gazdasági szempontokat, de engem nagyon aggaszt a környezetvédelem állapota, és alapvetően a stratégiai terve bizalommal kapcsolatban bennem nagy aggályokat kelt, nem csak a tagállami, hanem az autonóm közösségek, vagy hát a regionális felosztottság problémája. Ugye vannak olyan országok, ahol a kompetenciák egészen máshogy oszlanak meg jogalkotási szempontból. Ön úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon bizakodó, mire alapozza mindezt. Ráadásul én nem láttam azt, hogy hogyan néznek ki a, azok a célok, amelyekbe olyan nagy bizalmat vetettünk, és amelyek nem igazán hozzák a az eredményeket, hogyan lehetne újra elosztásos módszert alkalmazni, tehát egy tető fölötti összeget újra kellene osztani, mert önök úgy gondolják, hogy az elemzésükből ez ki is derül, hogy nem valósult meg az az eredmény, amihez, amit vártak ettől az eszköztől, és ennek mi lesz a hosszú távú hatása, és miért nem tudták ezt újraosztani, ezt az összeget. Ön hogyan látja mindezt? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a számvevőszéknek a jelentést. Ez egy hihetetlenül politikai tartalmú dokumentum, ezzel a kollégák egyetértenek. A jelentés több szempontjával egyetértek, mint például a bizonyíték alapú célkitűzések meghatározása. Az általános trendje a vitának azt mutatja, hogy hatékonyan hogy tulajdonképpen úgy látjuk, hogy az, a, gaz, a számövőszék az EU értékeket nem tudja megfelelően biztosítani. A nagy európai értékek egészen más jelentenek, mint nálunk. A kapnak például az a célja, hogy tisztességes éle, megélhetést biztosítson a mezőgazdaságnak és a vidéki területek társadalmi szövetét erősítse. Úgy gondolom, hogy ez nem szükségszerűen illeszkedik ahhoz, amit önök a számítások alapján értéknek tekintenek. Vannak bizonyos számok is a, a jelentésben, ami amit megkérdőjeleznék például, hogy 22%-kal több gazda van, mint 2007-ben. A mezőgazdasági közösségek, különösen a kis közepes gazdaságok rendkívüli mértékben változnak, és ezzel foglalkozni kell. Szeretném, hogyha konkrétan válaszolna arra, hogy mit tekintenek hozzáadott EU értéknek a társfinanszírozású intézkedésekkel kapcsolatban különösen, és ha lehet, akkor t- Többször is utalta a teljesítmény alapú költségvetésre, itt a bevételt a forrásokhoz köti, és az eredményekhez. Ez egy olyan elképzelés, amelyről a bizottság azt már mondta, azt mondta, hogy nem felel meg az EU költségvetésének, költségvetési felfogásának. Van-e lehetőség arra, hogy, bár, hogy bármiféle, akármilyen bizonytalanságot, amely jelenleg nyomasztja a gazdákat, le tudnak állítani akkor, hogyha bizonyos célokat meghatároznának. Mert ezzel növelni lehetne mert, ez, mert ha ez nem sikerül, akkor csak még többen fognak kilépni a gazdálkodásból. Jelentős a szkepticizmus és a jelentésben arra vonatkozó, itt, bocsánat, szkeptikusan nézem azt, hogy a gazdasági bevételek a gazdaság egyéb ágazatai alatt vannak. Írországban tudom, hogy mintegy 20 ezer euró a gazdaság, mezőgazdaságban az átlag jövedelem, és a, az iparban az csak 7 ezer Úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy ezek a számok teljes mértékben stimmelnek. Nem tudom, hogy a számbevőszéki alkalmazottak valóban meggyőződtek-e arról, hogy ez tényleg így van. Nagyon sok gazda, gazdának mellékes jövedelme van, a, amit nem, és nem is merik el, persze azt sem, hogy a döntő többsége a gazdáknak valóban nem tud gazdálkodni, mert nem, egyszerűen a gazdaság nem biztosít elég jövedelmet, és nagyon gyakran arra kényszerülnek, hogy a termelési költségeik alatt adják el termékeiket. Azt hiszem, az, a font, az is fontos, hogy jobban megértsük egymást. Itt a mezőgazdasági szakbizottságban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy um, ki kell képezni, oktatni kell a fogyasztókat is. Azt hiszem, hogy hozzá kellene végre fogni már az EU többi intézményével, számövezőkkel is, mert a valóság és a, a például a jelentés eredményei között óriási a különbség, és ezért talán az intézményeket is el kellene kezdeni tanítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, kedves uh, uram, Engem itt az érdekel, hogy miért csökkent 22%-kal a gazdaságok száma. Ugyanakkor ugye 28%-kal nőtt a gazdaságok szá- mérete átlagosan, de nagyon nagy mértékben csökkent a foglalkoztatottság a mezőgazdaságban. Ön azt mondja, hogy alapvetően stabil a helyzet, és a mezőgazdaság termelékenysége javult. Miről, melyik országról beszél ön? Engem ez érdekelne. Én azt látom jelenleg, hogy a keleti országokban növekszik a támogatás, és Franciaországban például csökken. Tehát itt azért ne csodálkozzunk a azzal kapcsolatban, hogy ennek megvannak a politikai hatásai is, és e-, esetleg az Európai Unióból ki akarnak lépni az emberek. Fontos lenne azt is látni, hogy nem lehet mindent a biogazdálkodásra alapozni, és az Európai Unió olyan, mint hogy a teljes mértékben kinevetné a francia gazdákat. Szerintem az önök számára kizárólag a statisztikák érnek valamit. Köszönöm, de Castro úr. Köszönöm szépen. Én néhány megjegyzést szeretnék elmondani, illetve hangsúlyt. A célok, kedves kollégák, világosak, hát ezek benne vannak már a római szerződésben is, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően a mezőgazdaság védelmét a szerződésekben lefektettük, tehát itt nem kell túl messzire menni ahhoz, hogy lássuk, hogy mi a mi mezőgazdasági politikánk fő célja. Az igaz, hogy 54 milliárdot fizetünk éves szinten a közös agrárpolitikára, de ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy ennél sokkal magasabb is máshol ez a támogatási szint. Például az Egyesült Államokban, hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, hát ott több mint 80 milliárd dollárról beszélünk az elmúlt év során, és hogyha ezt összekötjük azzal, hogy hány gazda működik az Egyesült Államokból, ott körülbelül két és fél millióan dolgoznak és élnek a mezőgazdaságból, míg nálunk 10 millióan. Ez azt jelenti, hogy a hatékonyság a támogatások esetében kb. négyszerese az Egyesült Államokban. Az aktívák csökkenésével kapcsolatban, nos hát nézzük meg, hogy hát persze, hát egyértelmű, fiziológiás, nem patológiás ez a csökkenés. Azért is van így, mert a termelékenység, az egyfőre jutó termelékenység növekedik, és emiatt csökken a gazdák száma. Ezért is szeretnénk pont az innovációt támogatni, mert az eszközöket ilyen irányba is fordítottuk, hogy ezen termelékenységet javítsuk, és ezen keresztül magasabb bérezés vagy bérszínvonalat tudjunk kialakítani. Aztán a tanács és az Európai Parlament feladata az, hogy a következő kapreformnak még hatékonyabb legyen a hatása, ne legyenek olyan piacszorzító, negatív hatások, amelyek főként a környezet állapotában mutatkoznak meg. De hát a célok azok ugyanazok a római szerződés óta, ezt még egyszer hangsúlyoznám, és Clara Aguilerához szeretnék csatlakozni, azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti stratégiai tervek tekintetében igenis, és aggályokra aggódunk, mert vannak olyan országok, ahol regionális lebontásba kellene ezeket a terveket megvalósítani, és ezekben az esetekben akár tíz ilyen regionális programra is le kell bontani. Köszönöm, Ágnyú úr. Én is köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni, illetve hogy elnézést kérni, amiatt, hogy nem voltam itt, de ugyanakkor szeretném megköszönni az önök munkáját, a számövőszék munkáját ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. nagyon fontos az, hogy a kap újra legitimitást kapjon, és igazi értelmet nyerjen, de ugyanakkor vannak azért még olyan kérdések, amelyek nem szerepelnek specifikusan ebben a jelentésben. Az egyik ilyen például a bizottsági nyilatkozat vagy kommunikáció kapcsán láthatjuk azt, hogy a kap közös agrárpolitikájával kapcsolatban nem szabad, hogy az újra mm, nemzeti kézbe helyezés gondolata győzedelmeskedjen. Tehát én azok közé tartozom, aki azt gondolja, hogy különböző szintű célok vannak, és emiatt aztán egyértelmű az is, hogy több fajta közös politikát kell foganatosítanunk. Hogyha úgy döntünk, hogy a különböző célkitűzéseket nemzeti szintre akarjuk lebontani, az önmagában nem baj, de azért figyeljünk oda, hogy nehogy ismét nemzeti kézbe kerüljön az agrárpolitika. Nem tudom, hogy itt most egy stratégiai döntésről van szó, vagy sem. Hogyan látják ezt önök? Hogyan, milyen további információkat tudna erről adni? Ő nagyon sokat beszélt a társfinanszírozásról ebben a jelentésben, a bizottság jelentésben is szerepel ez, és főként azokra a kérdésekre vonatkozólag, ami a kizöldítés illeti. Ugye itt ökológiai sémák kialakítására törekszünk, és azt hiszem, hogy ezt az ökokondicionalitás megerősítését kívánják önök támogatni. Ezt mindenki számára be kell vezetni, ezt nem lehet csak egyes esetekben alkalmazni. Én azt gondolom, hogy az öko sémák vagy öko célkitűzésekre vonatkozó szabályoknál a társfinanszírozást is figyelembe kell venni. Hát ugye a azt ne felejtsük el, hogy az agrárpolitika 100%-os európai kompetenciába tartozó politika, és a potenciális finanszírozási rendszerek tekintetében ez nagyon sok kérdést vet fel. És emellett pedig egy modellváltásra van szükség. Albert Dess, a brazil gazdák támogatója, főként. Én az európai piacot támogatom. Hát produktivitás, termékenység, erről beszélünk állandóan, de ugyanakkor azt látjuk, hogy 50 éve állandóan csökkennek a, csökken a gazdák száma, és ráadásul sivatagosodik a mezőgazdaság térképe is, tehát itt akkor miről beszélünk? Akkor lehet, hogy nem a versenyképesség a cél, hanem az, hogy az emberi egészségre gyakorolt hatás pozitív legyen. Hát nézzük meg, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban, vagy, Max- vagy Mexikóban, ahol az elhízás óriási problémákat jelent. Itt egy modellváltás ról van szó, tehát itt a mezőgazdaság az a környezettel is összefügg, és az élelmezési kérdésekkel is, a táplálkozással, tehát nem, tudjuk, nem tudom azt, hogy nem lehetne itt az eszközök tekintetében egy holisztikusabb megközelítést alkalmazni. Tehát globálisan kell ezt a kérdést kezelni. Nem hiszem, hogy ugye itt a, az biztonság az egyik legfontosabb kérdés, vagy az élelmiszer önállátás, vagy szuverenitás kérdése. Ezeket kellene támogatnunk. Köszönöm prawie pięć minut. Pan poseł Flanagan. Uh, uh, Köszönöm szépen. Amikor a 22 százalékos csökkentést halljuk uh, az üzemek tekintetében 5 év alatt, hogyha ez folytatódik, akkor alig lesz már gazda, és közben a jövedelmek növekednek. Ez a 22%-os csökkenés oda vezethet, hogy a megmaradó gazdáknak nagyobb gazdák lesznek, nagyobb gazdaságuk lesz, ezért fog bemenni a jövedelmük, és ezt folytatjuk úgy, a jövedelem növelését csökkentjük az közüzemek számát. Most több ezer gazda van, aki a helyi gazdaságot támogatja. Ezt akarjuk önnek szüntetni. Ez elkerülhetetlen, és ennek fényében az európai számvevőszék, hogyha egy hasonló egy hasonló anyagot készítene, külön jelentést készítene a kap éve kapcsolatban, ezzel a trenddel kapcsolatban ez megtörtént, ha igen, akkor meghallgatták az ajánlásait. Köszönöm. Köszönöm, Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm én is a, számvevőszék, a számvevőszéknek ezt az anyagot. Én azt gondolom, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit akarunk a gazdától. Mit akarunk az agri-food iparáktól, a gazdálkodástól? A jó öm, öm, élelmiszer, a minőségi élelmiszer pénzbe kerül. Hogyha nem fizetjük meg ennek az árát, akkor, akkor ez nagy gondot jelent. A gazdák feladata, hogy jó minőségű élelmiszert állítsanak elő, amely megfelelő árat hoz be. Én nem ismerek egyetlen gazdát sem, aki milliómos lenne. Vagy ha milliómos, akkor már azelőtt lett milliómos, mielőtt a gazdálkodással elkezd, gazdálkodásba belekezdett, és az hobbiként csinálja. Tehát ahonnan én érkezem, én nem ismerek egyetlen olyan gazdát sem, aki a közvetlen kifizetések nélkül fenntarthatná a gazdaságát. A fogyasztó a, a, a szupermarketben vagy bárhol vagy többet fizet, vagy pedig a eh, gazdáknak támogatást fizetünk eh, területalapon, vagy bár, bármilyen módon. Ami a matrac alatt tartott pénzt illeti, azt hiszem, hogy ebben már nagyon kevés maradt, és talán az embereknek még igazuk is volt akkor, amikor nem bíztak a bankokban, és talán biztonságosabb is volt a matrac alatt tartani azt annak idején. Minden esetre újra és újra ugyanazokat a sztorikat hallgatjuk, eh, a eh, gazdaságok számának a csökkenése, a gazdák, akik, eh, akik egyre idősebbek, ez egy folyamatos trend, ami nem akar alább hagyni. Persze meg lehet nézni az automatizálást, a mechanizációt, a gépesítést, a hatékonyság növekedését, de ez mind pénzbe kerül. Az egyetlen dolog, amit nem nézünk meg, azok a költségek. Azok a költségek, amelyek arra vonatkoznak, hogy ma hatékonyan lehet gazdálkodni, jól felkészülten, és készen arra, hogy támogassuk azt, aki azt, ezt az élelmiszert előállítja, és még ráadásul támogassuk abban, hogy világszinten versenyre kelhessen. az Egyesült Királyság eh, egyáltalán nem eh, segített eh, abban, hogy, hogy mi lesz a Brexit után a gazdákkal. Én a bizottságot már többször is felhívtam az önök figyelmét erre, az Egyesült Királyság, hogyha már nem lesz itt. A legfontosabb ok Hogyha megnézzük a beruházásokat a különböző országokban, amelyekre sort kell keríteni, és sok tejtermelő gazda, fel kell, hogy adja a gazdálkodást, hogyha nincsen automatikus fejőgépe, mert nem lehet ezt már fenntartani. Ez a valóság, hogy ezen automatizáció nélkül az év 365 részében jelen kell lenni. Meg kell nézni ezt. Mi a helyzet Brazíliából vásárolunk élelmiszert, de ott két mezőgazdasági miniszter van, az egyik, aki a nagy gazdák, gazdaságokért felel, a másik a kisebb szociális gazdaságokért. A gazdák nem folytathatják így ezt, miközben folyamatosan azt várjuk tőlük, hogy versenyre keljenek a globális termékekkel, de közben elárasztjuk őket bürokráciával Közben pedig bennünket árasztanak el a harmadik országok termékei, ahol, ahol nem tartják tiszteletben azokat a sztenderdeket, mint mi. A fiatal gazdák nyilván emellett nem fognak kiállni. Köszönöm szépen Nikelsen kollégától, amit hallok, nos pontosan ugyanezeket a szavakat akartam én is elmondani. Múlt héten pénteken már kollega egy rádióinterjút adott, és abban azt mondta, hogy a gazdáknak nem kell külön pénz, innovatívnak kell lenni, és így tovább, és így tovább. És a gazdák hát őrülten ellenezték, hiszen mindannyian igyekeznek, de hogyha nem kapták volna legutóbb meg a pénzt, akkor 80%-a a gazdáknak tönkrement volna. Ezt igenis ki kell mondani. Önök a számvevőszék, és a szá- az önök számai teljes mértékben megőrítenek minket, de Castro kollega az innovációval kapcsolatban azt mondta, hogy ez mennyire fontos. Persze, ez igaz. És akkor azzal többet lehet keresni. És akkor mi van a nagy cégeknél? Azok innov- innovatívak, és akkor a számvevőszék talán azt is el tudja mondani, hogy Európában a nagy gazdaságok innovatívak, több pénzt keresnek, de mi van azokkal, amelyek nem nagyok, és igyekeznek mindent pontosan megcsinálni, de nem igazán tudják kezelni az életüket. Az emberek a gazdaságban lehet, hogy valamennyiel több pénzt kapnak, de akik meggazdagodnak, azok a nagy gazdaságok. A falu egyszerűen elvérzik. Meg kell nézni a nagy gazdaságokat és a családi gazdaságokat. Oda kellene pedig ez utóbbiba irányítani a pénzt, mert ők, a vidé, ők képezik a vidék alapját. Albert Desz kollega is elmondta ezt többször ezek ellen, e, ezeken kell segíteni, de ezt nem teszik meg, pedig minden az önök kezében van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pányi Otis képviselő következik, illetve igazgató. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a célkitűzéseket és a policit, illetve az adatokat, Hanyóti szúr fogja ezeket eh, megválaszolni. Én ennek az anyagnak a biztosítási oldaláról szeretnék beszélni. Nyilván egyértelmű elszámoltathatóságra és audit chainre láncra van szükség, ezzel az Európai Bizottság egyetért, ez az új modellnek a lényege. Azt hiszem, hogy kiinduló pontként az előző, a PBS-es rendszert lehetne venni, ez az egész nagyon összetett, mondták többen is, és nem egyszerűsítette. Az egyik téma eh, az a jelenlegi kap komplex jellegét illeti, A kedvezményezeti szinten határoztuk meg a tá, támogathatóságot, de most a tagállamoknak lehetővé kellene tenni, hogy határozzák meg azokat a szabályokat, amelyek az ő tagállamokra jobban illeszkednek. Most a mostani szabályok túlságosan egységesek, és nem biztos, hogy megfelelnek minden tagállamnak. Erre szeretnénk most akkor elindulni, tehát a tagállami szintű meghatározásra ez az ő, olyan szabályokat kell, hogy meghatározzanak, amik náluk beválnak. Kárc úrnak válaszolva, ő az egyetlen, aki az új eh, delivery modellről beszélt. Nem az a eh, lényeg, hogy leállítsuk a kifizetést egy gazdának, hogyha a célt nem érte el. A cél sokkal inkább az, hogy ezek tagállami szinten meghatározott célok kellene, hogy legyenek, tehát az új eh, teljesítménymodell a bizottság és a tagállam közötti eh, kapcsolatot tükrözi vissza, általános eh, célokat határoznak meg, illetve az eredményt, a kifizetés és az output közötti kapcsolatot, de nem az egyéni gazdára vonatkozóan hiszen azt gondoltuk, hogy ez a jövőben nem lesz lehetséges, hiszen nagyon sok külső tényező határozza meg a gazdák helyzetét. A tagállamok felelősek a célok eléréséért, nem a gazdák. Ezek ugyanis nemzeti szabályok lennének. Remélem, hogy ez világos minden esetre. Nagyon, nagyon is üdvözöljük ezt a briefing papert, ezt a tájékoztató dokumentumot, ez összességében mindenképpen pozitív input az új delivery modellel kapcsolatban, e, és ezen nagyon keményen dolgoztunk. Köszönöm szépen. Én is e, szeretném, elnök úr, ezt folytatni. Köszönöm önnek és a számvevőszéknek ezt a lehetőséget, hogy reagálhatunk az anyag általános orientációjára. A legfontosabb pontokat említette a kollega, eznek, ennek a célkitűzések a kiinduló pontja, és ez reagál a BPR-re e, is, BPS-re e, is, e, illetve azt, hogy a tagállamok közötti különböző megközelítésnek milyen különböző eredményei lesznek. A célkitűzés, amit itt kitűzünk, ez nem az e, egyéni gazdákra vonatkozó célkitűzés, vagy az ő jövedelmükre vonatkozó e, célkitűzés, e, inkább arról van szó, hogy a tagállamoknak differenciálási lehetőséget adjunk. A különböző árakkal, különböző hozamokkal rendelkező területek ről van szó. Minden esetre nagyon fontos lenne, hogyha e, a teljesítmény e, rendszer fele mozdulunk el, és tisztázni kell azt, hogy mit akarunk elérni. Az a tény, hogy ilyen sok kérdés merült föl a jövedelem támogatással kapcsolatban, ez nagyon jó lehetőséget jelent. Először is Nagyon fontos, hogy a tényekből induljunk ki, ezek nélkül nem lehetnek indikátorok, ezek nélkül nem lehet a célkitűzések elérését mérni. E, a való világban nagyon sok e, területen a tények és a vélemények eltérnek egymástól, de e, itt van egy olyan dolog, mely szerint a gazda, mezőgazdaságban a jövedelem nem éppen növekszik gyors ütemben. Azt hiszem, hogy ebben a tények és a vélemények megegyeznek. Itt a mezőgazdaságban felmerülő tényezők akadályozzák ezt meg. Nagyon fontos persze vitát folytatni, és ez folyik is, mert az elmúlt 15 év óta. Kérdés, hogy a kap fókuszában a mezőgazdasági tevékenység által generált jövedelmet vegyük figyelembe, figyelembe vagy a gazdák családi jövedelmét. Az egy különbség. A szerződésben az szerepe, hogy nekünk a feladatunk az, hogy a mezőgazdaságban dolgozó egyének jövedelmét növeljük. Miért vetem fel ezt a kérdést? Azért, mert a közös mezőgazdasági politika célja olyan kérdéseket felvetni, amelyek egyébként nemzeti kompetenciába tartoznak. Azonban ez a, jövedelem, ez a jövedelem is oda tartozik, mert az adózás az egy nemzeti politika, aztán a nyugdíjkérdés kérdés is fontos nemzeti terület. Aztán az öröklés is a, emellett a parcellák kérdése, ez mind-mind nemzeti kérdés. Ez a szakbizottság, ennek a szakbizottságnak és a számvevőszéknek is elmondtam, hogy az, hogy a mezőgazdasági tevékenységnek negatív hatása lenne a birtok vagy, vagy ingatlan árakra, ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak. És szívesen megosztjuk önökkel a legutóbbi kiadványunkat, ami erről szól. Ami a célzott támogatást illeti, fel kell tennünk a kérdést, hogy mit akarunk megcélozni, az egyéni gazdát vagy a területet. Ami, hogyha az egyéni gazdát, az azt jelenti, hogy egy egész hadseregre van szükségünk, amely megvizsgál minden apró részletet, hogy a gazda mit csinál. Hogyha a hektárra, területre koncentrálunk, ez jobban összekapcsolja a gazdasági és környezetvédelmi tevékenységét a gazdának, és egy konkrét témát vet fel, amelyet egyébként szeretünk gyakran elkerülni, mégpedig azt, hogy a lehető legjobb gazdasági eh, teljesítménnyel rendelkező eh, gazdákkal dolgozhatunk, és de mégsem tudjuk a piacon tartani, vagy olyan gazdákat, akik eh, de vagy, lehetnek olyan gazdák, akik nagyon sikeresek, de a környezetvédelmi tevékenységük nem éppen pozitív. Minden pozitív példa, ami azt mutatja meg, hogy hogyan lehet több támogatást kapni, egyszerűsíteni a politikát, a legjobb gyakorlatokat megtalálni, és ezzel egy időben ez növekvő gazdasági és környezetvédelmi eredményre utal. Volt egy panel, egy konferencia múlt decemberben, ez számos információval szolgál ezzel kapcsolatban. Ez egy terület, amire, eh, szeret, amire ki kell térnünk, és amely szerint nagyon fontos, hogy világosan célzott megközelítés legyen a jövőben az utolsó pont, amit célkitűzésekről beszélünk. Ha megnézzük a javaslatban a hatást és a, az információs anyagban, az az ennek a lényege, hogy a gazdasági, környezetvédelmi és szociális aspektusokra kiegyensúlyozottan kitérjünk a kapban. Ami a gazdasági és környezetvédelmi aspektust illeti, ez egy ezzel kapcsolatban van egy értékelés, mely szerint a gazdasági területen jobb eredményt értünk el, mint a, mint a környezetvédelemben. Hát semmi sem tökéletes, és semmi sem katasztrófa, de minden esetre ezek nagyon érdekes hozzászólások. A szociális dimenzióban eh, azonban van, van itt egy hézak, eh, mely szerint eh, van itt egy nagyon gazdag adatállomány, amely megnézi a, ez, a, az adatokat, a kifizetés szintjét, első pillér, második pillér, e, illetve a saját szegénységi statisztikát nagy három szinten, és ez szerint a kap mindenütt e, pozitív hatással van a növekedésre, a munkahelyekre, és világos, pozitív e, asszociációkat vet fel ez a szétválasztott támogatással kapcsolatban is. Ez itt ennyiben hagynám nagyjából. Ezeket a területeket szerettem volna kiemelni, amelyeken szerintem nagyon fontos lenne tisztázni, hogy melyek a célkitűzéseink, hogyan fogjuk mérni a jobb, célzottabb felhasználást, és mi a hozzáadott értéke a kapnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most már egyre kevesebb időnk van, úgyhogy a hozzászólási időt is korlátoznom kell. Két perc Hozling úr, és aztán két perc lesz úr. A bizottság folyamatosan arról beszél, hogy milyen szép lesz az új világ, a kap új világa Hát jó lenne, eh, hogyha már végre benyújtanák ezt a konkrét javaslatot, mert eddig csak ígéretekről van szó. A tagállamok és az EU között is eh, eh, kapcsolatot szabályoztak. Most mi van a gazdákkal? Azt mondták, hogy semmi probléma azzal kapcsolatban, hogy Európa egyre különbözően alakul az egyes országokban. Hát akkor a kapban most ugyanezt csinálják, ott még egyre, egyre eltérőbb lesz a politika. Nyilván ismerik a nyúl és az sündisznó történetét, hát egy eléggé ez egy eléggé, hát nem kiegyensúlyozott harc. Biztos az új szabadkereskedelmi egyezményt dicséri Mexikóval az európai standard megint egyenlő minden más standardra. Ez nem működhet. Brazíliában voltunk a szakbizottsággal, ott a családi üzemnek teljesen más a jelentősége Brazíliában. 180 ezer hektár, ekkora a család. A gazdák, most ezzel akarunk versenyezni? Ez nem működhet. Nem lehet mindig a jövedelem elosztásról beszélni, hanem arról beszélünk, hogy milyen politikát folytatunk. Ez nem működhet. Rendben. De szúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Martin Hozlinggal ritkán értünk egyet, de most szinte teljesen egyet értünk. Nem lesz kevesebb a bürokrácia a bizottság javaslatának köszönhetően, eh, hanem a tagállamokban helyezik át a bürokrácia, helyeződik át a bürokrácia. Németországban 16 tartományban eh, a verseny, torzulás nagy lesz a tagállamok között, Németországban még a tartományok között is, aztán a közös mezőgazdasági politikát ezzel elfelejthetjük. Az Európai Bizottságban talán eh, a eh, a főigazgatóság, a mezőgazdasági főigazgatóságon a tisztviselők 50%-a felesleges lesz, eh, a többiek pedig a tagállamokat ellenőrzik majd. Én az Európai Bizottság ezen javaslatát nem fogom elfogadni, amíg én itt vagyok, nem fogom elfogadni, ez nem megfelelő a jövőbeni mezőgazdasági politika érdekében. A szembevőszék és a bizottság eladását meghallottam, Hát akkor hát ezt kell, hogy mondjam, hogy a bizottságtól jobban félek, mint a számövőszéktől. Elnézést, de az a benyomásom, hogy azért a bizottság nem rontott -e mindent. Most úgy tűnik, hogy mindenki a bizottságot bírálja. Azt hiszem, hogy jobb lesz majd, hogyha még egyszer összeülünk ebben a témában, de most tulajdonképpen ez egy szeminárium vita, eszmecsere, ahol ki lehet térni az egyes dolgokra. Nem kell persze mindenre reagálni. Kérem, hogy röviden tegyék ezt, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket, és még egyszer a bizottságnak is köszönöm a megjegyzéseket. Először néhány gondolatot kifejtenék, és aztán majd meg fogom kérni a kollégámat is, hogy ő is fűzze hozzá a saját gondolatait. Először előjáróban a következőket mondanám el. Természetesen az önök szerepét tökéletesen tiszteletben tartva. Önök a választott európai parlamenti képviselők, önöket küldték ide az emberek, a választópolgárok, és az önök feladata az, hogy az új kapot megalkossák. Úgyhogy amit most el fogok mondani, az az önök igen fontos, releváns feladatának tökéletes tiszteletben tartása mellett fog elhangzani. Lehet, hogy egy kicsit frontális, vagy túl direkt leszek. Van, aki azt mondta, hogy ez egy politikai jellegű dokumentum. Nem, ez nem igaz. Ez egy olyan dokumentum, amelyben mi megismételjük azokat a megjegyzéseket és ajánlásokat, amelyeket korábbi Európai Parlamenthez is elküldött jelentéseinkben megfogalmaztunk. Ezek tulajdonképpen mind olyan megjegyzések, amelyek az összes tagállamban végzett auditori munkából fakadnak, hiszen a mi számvevőszéki auditoraink egész Európában mindenhol járnak, és a valóságot látják. A kap finanszírozása túl sok vagy túl kevés, hát nem tudom, ez nem az én tisztem, hogy eldöntsem. Az egyetlen dolog, amit mi a számövőszék részéről elmondhatunk, az az, hogy a kapban az Európai Unió teljes költségvetésének 39%-a testesül meg. Most ilyen sok vagy kevés, az, az önök véleményére bízom, de nekem ezzel kapcsolatban nincsen véleményem, ez egyszerűen csak egy ténykérdés az én számomra. Elhangzott az is, hogy nincsen szükség több statisztikára. Lehet, hogy ezzel részben egyetértek, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy van, ahol viszont épp, hogy több statisztikára lenne szükségünk, például a gazdák bevételei tekintetében. De alapvetően egyetértek azzal, hogy nincsen szükség ennél több statisztikára. Mi azt kérjük, hogy figyeljen oda a jogalkotó a statisztikákra, akkor, amikor új kapban gondolkodik. Tehát figyeljenek oda az adatokra, a statisztikákra, és ne vezéreljenek önöket ö, ilyen előre kigondolt ö, ö, elméletek. Tehát az alap a döntéseket azokat mindig adatok alapján kell megalkotni, vagy tények alapján. Az adatok honnan is származnak. Nos, hát a dokumentumban szereplő adatoknál mindig megjelöltük a forrást, hogyha ez mégsem világos, akkor ezt még világosabban közé tudjuk tenni, de azért a kollégám erről majd egy kicsit részletesebben is szólhat. Az európai számvevőszék számára fontos kérdés az, hogy mi is az európai hozzáadott érték. Az európai számvevőszéknek nincsen ezzel kapcsolatos definíciója, egyszerűen azért, mert ez nem a mi feladatunk, nem nekünk kell az Európai Uniós úgymond menedzsment legfontosabb koncepcióit kidolgoznunk. A korábbi dokumentumokban is a az Európai Unió jövőjének finanszírozására vonatkozólag, mert kimondtuk azt, hogy egy igazi európai hozzáadott érték koncepciót csak az jogalkotó alkothat meg. Ez nem az európai számvevőszék feladata. De jelenleg nem világos az, hogy ez mi. És ezt világosan definiálnia kellene a jogalkotónak. Én azt is hallottam, hogy túl optimista vagyok az új modellel kapcsolatban, és a nemzeti stratégiai tervekkel kapcsolatban. Én nem vagyok sem optimista, sem pessimista a valóságban. Én konkrét javaslatokat várok, és majd megvizsgáljuk azoknak az eredményét. Majd meglátjuk, hogy a nemzeti stratégiai terveket hogyan lehet kialakítani, ebben milyen szerep jut majd az Európai Bizottságnak, és hogy fog kinézni az egész jövőbeli teljesítményorientált keretrendszer. Tehát én itt alapvetően csak várok, kivárok, és majd meglátjuk, hogy hogy néz ki a dolog. Tehát nem vagyok se optimista, se pessimista. Szükséges-e a kap közpénzekből való finanszírozása, erre a kérdésre sem nekem kell megmondanom a választ. Ez egy megoldás, vagy egy módszer. Mi a dokumentumunkban utaltunk erre a lehetőségre és a különböző mechanizmusokra, amelyek a különböző problémák megoldásait előkészíthetik. És valóban a kap lehet az egyik ilyen megoldás. Ugyanakkor azt is elmondtuk, hogy némi degresszivitás is tapasztalható a PPS kifizetésekben. És szerintünk ez problémás. Volt arról is szó, hogy nem beszélünk eleget a környezetvédelem kérdéséről, Nos, erről röviden beszéltem, de azért azt ne felejtsük el, hogy a dokumentumban egy teljes fejezet foglalkozik a kap környezetvédelmi hatásaival, de kedves elnök úr, ezzel most 5 percre átadnám a szót a kedves kollégámnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami a környezetvédelmi kérdést illeti, ez egy nagy dokumentum, de rövid, 30 oldalas, tehát ezért a környezetvédelemről külön röviden esik csak szó. Tudjuk azt, hogy mik a kihívások, és azt is láthatjuk, hogy a környezetvédelmi, illetve klímaváltozási célok csak a kapunk keresztül nem fognak megvalósulni, ez nem elégséges önmagában. Azt is világosan láthatjuk, hogy a kapnak más fontos EU-s célokhoz kell kapcsolódnia, vagy egybeesnie. Az egyik ilyen a környezetvédelmi és klímaváltozás megakadályozására vonatkozó cél. Vagyis röviden hadd mondjam el én is, hogy milyen adatok, illetve statisztikák alapján gondolom ezt mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok adat áll rendelkezésre. Igaziból ennek a, ezeknek az adatoknak a relevanciája és a minősége az, ami megkérdőjelezhető. Tehát vannak ugye kap célkitűzések a római szerződésben, és a konkrét jogszabályokban is ez le van bontva, de a probléma az igaziból az, hogy az indikátorok főként az eredmények szintjére vonatkozó indikátorok nem igazán relevánsak, és egy koherensebb, logikusabb rendszer értelmében valóban jobb minőségre és jobb minőségű és további adatokra is szükség lehet. Az adatok például a gazdák bevételi forrásaival kapcsolatban csak egész egyszerűen az Európai Bizottságtól származó adatok, ezek az Eurostattól érkeznek, és a korábbi tanulmányunkban is rámutattunk már arra, hogy vannak bizony olyan problémák, amelyek ennek az, ezeknek az adatoknak a megbízhatóságához köthetők, de hát ez az egyetlen adat, ami rendelkezésünkre áll, tehát ezt kell használnunk. Köszönöm szépen, köszönöm. Sajnos nem mikrofonba beszél. Köszönöm szépen! Az Inspával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ugye itt nagyon nehéz munkáról van szó, nagyon érdekes volt ez a vita, de azért ez még csak a vita eleje. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és ezzel ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk és azt kell, hogy monda, mondjam, hogy az időkorlátok nélküli munka néha nagyon kellemes lehet. Köszönöm szépen mindazoknak, akik eljöttek, akik felszólaltak, és köszönöm a bizottság képviselőjének is, hogy eljött. 2019-es költségvetés 7-es pont, trilógus mandátum, ez a következő napi rendi pontunk. Ramon Luis Valcárcel Szízó következik. Szép hosszú neve van az úriembernek. Ritkán mondjuk ki ezt így teljes hosszúságában. Tehát ő a Költségvetési Bizottság részéről van itt, a Daniele Viotti, a mi árnyékjelentéstevőnk, illetve véleménykészítőnk, és itt ugye egy mandátumról van szó, az 2019-es költségvetési tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez az, amelyet majd a bizottság májusban kell, hogy beterjesszen, és a illetékes szakbizottságok június 21-éig nyújthatják be a véleményeiket a Költségvetési Szakbizottsághoz. Tehát a mi nevünkben majd Ramon Luis Valcárcel Szízó fogja meg elkészíteni ezt az anyagot. Önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, és köszönöm ezeket a kedves szavakat az én vezetékneveimmel kapcsolatban. Ezek az édesanyámtól és az édesapámtól örökölt nevek. Nos, nézzük most a véleményt. Ez egy fontos, releváns vélemény a mi szakbizottságunk munkájának szempontjából a jövő évi költségvetésre vonatkozólag. A szövegben szerepelnek a kulcsfontosságú kérdéskörök az európai mezőgazdaság legfőbb céljainak megvalósítása érdekében. Egyértelmű az is, hogy a mezőgazdaságban nem lehet megszorításokat eszközölni, ezt nagyon világosan ki kell mondanunk, mert itt életfontosságú kérdésekről van szó, hiszen a ö, piaci volatilitás óriási az elmúlt évek során. Ebben a véleménytervezetben kiemeltem azt is, mint ahogyan egyébként ezt többször is elmondtam már az egész jogalkotási ciklus alatt, hogy valahogyan az orosz vétó ö, által okozott, vagy embargó által okozott problémákat orvosolnunk kell. Június 30-án kell majd erről döntenünk, és ne felejtsük el azt sem, hogy az európai exportot még mindig milyen nagy mértékben sújtja ez az embargó. Emellett pedig ki kell mondunk azt is, hogy az Európai Bizottságnak el kell gondolkodnia azon, hogy ezeket a különlegesnek mondott intézkedéseket beépítse a rendes rendszerbe, mert nem tűnik úgy, hogy változna a helyzet Oroszországgal szemben. Nézzük most a szövegtervezetet. Számunkra fontos volt az, hogy olyan vitákba ö, bocsátkozzunk, amelyek a kap jövőjére vonatkoznak. Erre utaljunk valahogy. Például számomra kulcsfontosságú az, hogy egy válság tartalékot képezünk, amely több évre vonatkozna, és nem lenne semmi köze, vagy hát független lenne a közvetlen kifizetésektől, és ne a politikai akarattól függjön ennek a kifizetése. Ezen felül pedig ebben a véleményben szeretném felhívni a tagállamok figyelmét arról, hogy támogassák a generációváltást, és számunkra is egyértelműen kiderül az, hogy ennek milyen hatása lehet a 2019-es évre vonatkozólag, milyen hatása lehet a Brexitnek. Ez katasztrofális lehet. Ebben a véleményben megpróbáltam tehát összefoglalni a legfontosabb releváns kérdéseket a mi szakbizottságunk szempontjaiból, és ugyanakkor természetesen várom a módosításokat, és biztos vagyok benne, hogy a lehető legpozitívabb szöveget fogjuk tudni összekovácsolni, és ezen kívül pedig várom a kérdéseket, és várom a hozzájárulásokat. Köszönöm szépen! Bardzo dziękujemy. Nagyon szépen köszönöm. Már vannak, akik hozzá kívánnak szólni ehhez a témához. Az első Márk Tarabella lesz. Köszönöm szépen. Nem, magam, nem a saját nevemben beszélek, hanem Jean-Paul Dönenó kérte tőlem, hogy mondjam el a véleményét. Ugye ő a zárékjelentés tevője az SND frakciónak. Ugye itt egy szociális kiegyensúlyozottságról beszélünk az egyes bekezdésben, a kettes bekezdésben pedig nem csak a stabilitás, hanem a jelenlegi költségvetési szint megőrzése is fontos, aztán szerepelnek itt a nemzetközi kereskedelmi megállapodások, amelyekből nagyon gyakran egyszerűen hiányzik a mezőgazdasági szektor. Az ötös bekezdésben Dönánó úr azt mondja, hogy a 2019-es költségvetésre a Brexitnek nem lehet hatása, hiszen a több éves pénzügyi keretben kötelezettséget teljesítenie kell az Egyesült Királyságnak. A hatos bekezdés a, a válságokra vonatkozik, amelyeket meg kell előznünk, és egy kontraciklikus programon keresztül tudjuk megtenni. A hetes bekezdésben pedig azt javasolja, hogy ez jó, sőt kiváló, a környezetvédelmi szempontból pozitív takarmányok, vagy például a hüvelyesek rotációja, vetésforgóban alkalmazása nagyon pozitív hatással lehet a környezetvédelemre is. Tehát ezek Jean-Paul Dönánó üzenetei, és elnézést, egy kicsit késtem, és ráadásul most is el kell mennem, mert várnak egy másik találkozón, ülésen is, de még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Katainen képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, hiszen rendkívül kiegyenlített ez a, az tervezet, és nagyon fontos kérdéseket táv, tárgya, mint a fiatal gazdák támogatása, a jövő mezőgazdasága. Egyetértek az előadóval abban, hogy a mezőgazdasági költségvetést nem csökkenthetjük a jelenlegi körülmények között. A gazdák bevétele csak 40% a más ágazatok átlagának. Egyetértek azzal is, hogy az orosz, orosz import tilalom gondokat okoz Finnországban, balti országokban például a tejtermelőket az alacsony felvásárlási árak, és az, hogy nincs új piac, mérhetetlenül sújtja. 2015-16-ban az Európai Unióban 370 ezer tejpor termelése volt, és ez tulajdonképpen raktára került, és e, érdekes módon ez nem nyomta le a termelői árakat. Finnországban múlt héten a, a tejtermelő gazdák úgy határoztak, hogy 2,5-es eurocent per literrel csökkentik az árat, ez tulajdonképpen nagyon sok vállalkozás számára egyfajta halálra, halálos ítélet lehet. A lehető legkevesebbet kellene ártanunk a tejtermelőknek. Új lehetőségeket kell végig gondolnunk A gazdáknak saját megoldásokat kell természetesen találni, és csak néhány területen van arra mód, hogy az önkéntes termelési korlátokat bevezessük. De úgy gondolom tisztában kell látni, hogy a további támogatások károkat okozhatnak a piacon, különösen a tejtermelő gazdáknak. A kockázatkezelő mechanizmusok csak akkor lesznek jobbak, hogyha az a kap reformjából fakadnak. Köszönöm szépen. Jegász úr. Obrigado. Köszönöm szépen. Hadd ismételjek meg néhány dolgot, amit az előttek, előttem szólók mondtak, hiszen elő egyetértek velük, és én is szerettem volna elmondani, hogy mennyire fontos, hogy a gazdák bevétele, jövedelme álljon az intézkedéseink középpontjában, hiszen ez a döntő tényező. Ez az, amire irányulnia kell a politikának, intézkedéseknek, hiszen a bevételek csökkennek. Annak ellenére, hogy a mezőgazdaság politika jelentős részt szakít ki a költségvetésből. Nagyon gyakran mondják, hogy túl sokat is költünk a mezőgazdaságra. A jelentős összeg ellenére a gazdák jövedelme csökkent más munkavállalókkal szemben, akik más ágazatokban dolgoznak. És úgy gondolom, hogy mindez érthetetlen és elfogadhatatlan a jövedelem kérdése. Tehát ez az a terület, ahol mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy növekedjenek a jövedelmek, különben e, nem lesznek fiatal gazdák, akik folytassák, és akkor e, folytatódik a vidékről való elmenekülés. Azaz, igazságos termelői árakat kell biztosítani. Így lesz rentábilis a mezőgazdaság. A jelenlegi helyzet már azt mutatja, hogy rendkívül labilisak voltak az eddigi eszközök, amelyekkel a korábbi kontingens rendszert akartuk felváltani. Legalábbis ezt tette lehetővé azt, hogy az éveken keresztül stabilak maradtak az árak. Most viszont a végtelen, feltartatatlan módon csökkennek. A gazdák jövedelme pedig eh, nem, hogy emelkedne, hanem éppen még tovább csökken és itt hagyj jelezem, hogy stabilitásra pedig szükségük lenne. Talán hát kellene már vége fordítanunk az, az ingadozó áraknak, mert ez nyilván nagyon sok intézkedés ellentmond az egészségvédelemnek, a környezetvédelemnek. Az ingadozó árak nem kockázati, klímakockázatokhoz van köze, nem, ezek politikai szándékot tükröznek, hiszen olyan tényezőktől függnek, mint az a mint az orosz embargó vagy háborús veszély. Ezek azok a, a kérdések, elemek, amelyek a, a gazdaság bevételének instabilitását, kiszámíthatatlanságát okozzák. Ez az a veszély, amely az áringadozásokat okozza. ha politikai indítatásúak ezek az ingadozások, akkor nem szükségszerűen a mezőgazdasági költségvetésből kell azokat kiegyenlíteni. Úgy gondolom, hogy más eszközöket is fel kell ilyenkor használni, hiszen az agrárforrások erre nem elegendőek. Egyszerűen túl sok gazdának van szüksége a támogatásra, hiszen ezeknek a kockázatoknak áldozatává válnak. Politikai kockázatokat külön, meg kell különböztetni a környezeti, egészségügyi vagy éghajlati kockázatoktól. És ezért mondom, hogy például a politikai kockázatokkal szemben is kellene az összköltségvetésből kiegyenlítést biztosítani. A Mercosur megállapodás például a hús árának csökkenését okozta, és a gazdák nem feleltek ezért, nem az ő felelősségük volt, és nem is tudtak persze reagálni sem rá. Ezeket mind végig kell gondolni a költségvetés keretében. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Viszonylag általánosságokat szeretnék most csak mondani, mert mint tudják, május 27-én fogunk a, a költségvetésről dönteni, és akkor fogunk tudni további részleteket is elmondani. A közvetlen kifizetésekről néhány dolgot viszonylag eh, stabil a, a, a költségvetés utazó sebessége, mondjuk így. A bizonyos tagállamok fejlődése kevésbé volt erős, de ezt eltekintve kielégítő a költségvetés felhasználása, és ezért a költségvetési rendelkezések olyanok, amilyenek. A piaci intézkedésekkel kapcsolatban jelenleg nem láttunk semmiféle gondot, 2019-re vonatkozóan persze, mint mindig, éberek maradunk, és készek vagyok arra, készek arra, hogy reagáljunk bármilyen előre nem látható eseményre, de egyelőre semmi ilyet nem látunk a horizonton. Az úgynevezett alplafont határoztuk meg, amit önök is tudják, hogy megfelelő fegyelemmel csak a, a válság tartalékra tudunk támaszkodni. Ez benne van a tervezetben, az omnibus vita során az önök megjegyzéseit már mind figyelembe vettük, és májusban a bizottság be fogja terjeszteni az új több éves pénzügyi keretre, majd az új, később az új kapra vonatkozó javaslatát. Várjuk az önök javaslatait, és ezeket is szívesen bevesszük a vidékfejlesztés. A bizottság elkülönítéseit a 2019-es költségvetési soroknak megfelelően intézzük. Megjegyzem ugyanúgy, mint a strukturális alapoknál, igen magas a kifizetés a 2019-es évben, a rendszerek teljes mértékben működnek. Ez azt jelenti, hogy 2018 évre bizonyos nyomás nehezedik majd, a tagállamnak mindig időben kell beadni a, az igényeiket. A számokat, mint mondtam, majd a későbbiekben fogjuk tudni megadni, akkor, amikor a költségvetési becslések rendelkezésre állnak. Néhány megjegyzést az önök állásfoglalás tervezetével kapcsolatban. Négyes pont. A kivételes visszavonási intézkedések a zöldség és gyümölcságazatban. Értjük az önök kritikáját, de jelenleg nem tudjuk ezeket fenntartani, nem tervezzük megtartani. Ne feledjük el, hogy az orosz tilalom, embargó bevezetése óta a különböző sikerült különböző helyeken az orosz embargó kieséseit kompenzálni. Külön strukturális intézkedéset hoztunk a, a fejlesztési tervben is, amivel sikerül a strukturális változásokat, ha majd szükség lesz, kiigazítani. Az ötös Brexit pontot illetően tudomásul vettük, és önök is látták, javasolták is, hogy a 2019-es költségvetés már 28, illetve bocsánat, a 28 tagállamot vesz figyelembe, ennyivel számolunk, és minden intézmény reméli, hogy sikerül is önnek majd eleget tenni. De ha bármi gond adódna, súlyos gond adódna a tárgyalások során, akkor mindig lesz lehetőség, mellesleg nem csak melles lehetőségünk ez, hanem kötelességünk is, hogy a 2019-es módosító költségvetést szükség esetén meghatározzuk. Megemlíteném ezen kívül azt a javaslatot, amely a válságtartalékra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a hetes pont amiről most beszélek, ahol új intézkedéseket javasolnak erre, ennél az intézkedésnél. Már a közleményben is eh, láthatták a jövőben intézkedésekre vonatkozó utalásokat, de a bizottság, mint mondta, már május végén fogja a jövőbeni intézkedések eh, javaslatát beterjeszteni, amikor a fiatal gazdák és egyéb, összes egyéb kérdést fogjuk majd eh, megtárgyalni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen én is a, az igazgató úrnak a hozzászólását. Az előadónak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretném megköszönni az összes árnyékjelentéstevőnek a munkáját, és mindazoknak a munkáját, akik felszólaltak. Ezen módosításokon keresztül fogjuk tudni javítani ezt a szöveget, és mindenképpen megpróbáljuk majd azt, hogy tükrözze a szöveg a mezőgazdasági szakbizottság aggájait, aggodalmait, vagyis arra gondolok, hogy a mezőgazdaságból élők érdekeit kell védenünk. Nagyon fontos lenne tehát az, hogy az éves költségvetés részéről a kontinuitást biztosítani lehessen a gazdák számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje április 27-e, és június 22-én fog szavazásra kerülni, az illetékes szakbizottság pedig június 28-án szavaz erről. Még egy pillantás a napirendre, úgy látom hogy rengeteg alkalmunk volt a vitára, beszélgetésre szükség is volt rá, hiszen mindig fontos van a reflexiókra. Holnap 9 órakor folytatjuk, mindenkinek köszönöm a jelenlétet, kérem, hogy holnap a szavazókártyáikat mindenképpen hozzák el, hiszen a nemzeti parlamentekkel közös egy font, közös fontos megbeszélésünk lesz 14 órakor. Ne feledjék el, tehát ugyan e-mailben is kiküldtük, hogy holnap különleges napunk lesz, mindenkinek kellemes estét lezárjuk a mai ülés, holnap 9-kor kezdünk.